nyelven hallható a tolmácsolás. Holnap lesz a szavazás, és kérem, hogy hozzák el szavazókártyájukat. Elektronikusan fogunk szavazni a holnapi napon. És a jövő héten, november 10-én kerül bemutatásra a számvevőszék éves jelentése és 2009. november 22-én a Költségvetési Bizottság elnöke meghívott egy fontos konferenciára a közösségi alapok igazgatásával kapcsolatosan, és ezen a bizottság alelnöke is, illetve alelnökei is részt vehetnek. A szervezők örülnének, ha az alelnökök közül valaki nem tud elmenni, akkor valaki más jelentkezne részvételre. Úgyhogy akit érdekel ez a lehetőség az alelnökök közül, vagy ha őket nem, akkor a bizottsági tagokat, akkor forduljanak a titkossághoz. Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság új tagjait, illetve új munkatársainkat a titkárságon, és Elena Manádi asszonyt, aki a igazgatásban segít bennünket, és minden jót kívánok nekik a munkájukhoz. A negyedik pont a napi rendünkön az a 2007-es mentesítés, nem tudom, Odi úr, hogy ön kíván először szólni, vagy a biztos úrnak, Kallász úrnak adjuk meg először a szót. Kallász? Kallász úr? Nagy szeretettel köszöntöm önt körünkben, és kérem, hogy adja elő, vezesse fel a jelentését. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, igen tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Úgy tudom, hogy van egy megállapodás, hogy én együttesen egyben tehetem meg a megjegyzéseimet, úgyhogy kezdem a mentesítéssel, és azután rátérek az összefoglaló jelentésre. Jól tudom, hogy ez egy ilyen megállapodás volt előzetesen a mai menetrendet illetően. Igen, hát akkor megpróbálom ezt a két kérdést egyben lefedni. A 2007-es mentesítés nagyon sok paragrafust, 2990 javaslatot tartalmaz, és ez, ha nem mond ellent a pénzügyi tervnek, vagy nem egyeztethető össze a munkarenddel, akkor ezt elfogadja a bizottság. Ez egyébként benne van abban a közleményben, amelyet önök megkaptak október 20-án. Én öt kérdéssel kapcsolatban tennék megjegyzést. Először is az éves összefoglaló lényege. Ez jelentősen javult, és az új iránymutatások fényében, amelyeket a bizottság készített el, a tagállamok képesek voltak megfelelni a bizottság elvárásainak. Gondolni kell arra is, hogy ez az éves jelentés kétszer készült el eddig összesen, úgyhogy további korrekciók, jobbulások, javítások várhatók, és az iránymutatásokat és modernizálni meg fogjuk újítani. Hét tagállam, Magyarország, Csehköztársaság, Ciprus, Szlovákia, Románia követte ezeket az iránymutatásokat, és mellékelte a jelentést a strukturális alap alapokkal kapcsolatban is, úgyhogy ez egy igazi komoly lépés előre ahhoz, hogy valóban megfelelő DAS készüljön. Hollandia, Svédország, az Egyesült Királyság és Dánia, ezzel együtt már 11, akik szintén megtették ezt a nyilatkozatot 2008-ra vonatkozóan. A 2007-es mentesítéssel kapcsolatban a bizottság felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal, hogy tegyék meg ezeket a lépéseket, és tegyék ezt hozzáférhetővé az Európai Parlament számára. Lesz egy külső tanulmány, amelyet meg fognak ma vitatni a hozzáadott értékkel kapcsolatban. A bizottságnak is hasonló aggodalmai vannak, és mi mégis komoly előrelépést látunk. Az erős jogi alap az, amire igazán szükség lenne, úgyhogy évente felül kell vizsgálni a pénzügyi szabályozásokat, és 2010-ben jó alkalom lesz lesz arra, hogy ezt megtegyük. A második megjegyzésem a strukturális alappal kapcsolatosan. Október 28-án <clears throat> jelent meg a bizottság legutolsó jelentése ezzel kapcsolatban, és ez erősíti a bizottság felügyeleti szerepét, és nagyon komoly erőfeszítések történnek, és ez látható volt már abban is, hogy nagyon komoly felfüggesztésekre került sor. Ezt részletesen meg fogjuk majd vitatni az illetékes biztosokkal a mentesítési folyamat keretében. A harmadik, a kutatási kiadások. Ez egy rendkívül fontos kérdés. A bizottság teljességgel érti, hogy milyen fontos ez az ex post kalkuláció, amelyet a 120-as cikk rögzít. Ez egy fontos feltétel mert ez biztosítja a szisztémás hibák kijavítását, és ezt a számvevőszék is elismerte, és ha ez nem így lenne, az nem lenne megfelelő, hogyha tovább passzolnánk a labdát. És a korrekciók az nem az új értelmezésből következnek, persze a számvevő szék jelentése is meghatározó. A negyedik megjegyzés az a szabályok egyszerűsítésével kapcsolatos. A parlamentben is folyik ez a munka. Nagyon sok hiba egyszerűen a nagyon komplex befogadhatási szabályokkal függ össze. A bizottság az egyszerűsítést támogatja, de hát ez egy nagyon időrabló, nagyon időigényes feladat. Ez a 2007-2013-as jogalakban szerepül. További egyszerűsítő intézkedésekre van szükség a strukturális alappal kapcsolatosan kapcsolatban a költségek bevallása, az egységköltség, az általány összegek alkalmazása, hogyan erről döntöttünk 2008 májusában. Azután meg kell nézni, hogy milyen hatása lehet az egyszerűsítésnek, ez közép és hosszú távon egyértelműen mérhető lesz. A bizottság most megpróbálja felmérni, hogy milyen területeken valósítható meg további egyszerűsítés, és majd a pénzügyi terv felülvizsgálat, akkor erre visszatér, és nagyon fontos a támogathatássági szabályok átnézése, a menedzsment, az ellenőrzés, és egy konzultációt indítottunk, december 10-ig tart, és itt a különböző kedvezményezetteket, menedzsereket hívtuk meg, hogy mondják el véleményüket azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezeket a szabályokat jobbítani és hatékonyabbá tenni. Az elveket is tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a jogszabályalkotást, milyen alaprendelkezésekre lehet szükség 2014-től. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kockázat helyes felmérése és elvezessen bennünket a helyes DAS-hoz, és a hiba mennyisége, a hiba határ és a költségellenőrzés is megfelelően alakuljon. A bizottság a tűrhető hibákkal kapcsolatban megfelelő javaslatokat tesz majd a kutatás, energia, vidékfejlesztés területével kapcsolatosan, a külső segítségnyújtással, fejlesztéssel, bővítéssel kapcsolatosan majd 2010 második felében. Most pedig nézzük meg a bizottság átfogó jelentésére 2008-ra vonatkozóan, ez a 2008-as mentesítési folyamatot vezeti be. A bizottság elkötelezett, hogy szorosan együttműködjön a Kokobuval és Liberacki úrral, az illetékes jelentés készítővel. És ez a bizottság utolsó ilyen jelentése. Szeretnék most röviden mérleget vonni, hogy milyen munkát végeztünk 2004-től ezzel kapcsolatosan a számvevő szék ítélete fényében. A Barozó bizottság mandátuma kezdetétől fogva azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megfelelő DAS-t biztosítson, és hát ezt a célt próbáltuk elérni, nagyon komoly energiákat mozgósítottunk ennek érdekében. A bizottság megmutatta, hogy elkötelezett a munka folytatása mellett, és ez a szintézis felvázolja az éves tevékenység eredményeit, és azt, hogy milyen jelentéseket fogadtak el, és hát ennek a minősége persze attól függ, hogy milyen cselekvési tervek valósultak meg, és ebből az derül ki, hogy évről évre jobb a munka. Az első része a jelentésnek, arra összpontosít, hogy 2008-ban mit tettünk annak érdekében, hogy erősítsük azokat az elemeket, amelyek hozzájárulnak a megfelelő DASZ-hoz, és az, hogy a tartalékokat is felszabadítottuk. Ez minden esetben megfelelően indokolható. A közösségi szolgálatok elvárták, hogy megfelelő következtetéseket vonjunk le az éves tevékenység hatékonyságával kapcsolatosan és ö, itt ö, szerepel egy általános ö, következtetés az ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban, nem csak pénzügyi vonatkozásban. Milyen cselekvésekre van szükség ahhoz, hogy a gyenge pontokat kiköszöböljük. És főigazgatók és elvégezték az ezzel kapcsolatos korrekciós tevékenységeket. Nagyon sok esetben a tartalékösszeget csökkent 2007-hez képest 2008-ban, és bizonyos esetekben ez kisebb tagállam, kevesebb számú tagállamra vonatkozott. Azután a mi a fenntartásokat illeti ez kapcsolatos a tagállamok ellenőrző rendszerével, illetve a kimutatott hibákkal. 15 területen, ahol gyenge pontokat sikerült beazonosítani, és ezek egyértelműek, ott a főigazgatók megfelelő fenntartást fogalmaztak meg, és a politikai felelősséget is meghatározták. Ezeket különböző cselekvési tervek kísérik, néhányat ezek közül elmondok. A közös menedzsment nagyon sok esetben komoly hibákat mutat, és ez az a fejezet, ahol a számvevőszék piros, vörös fényt adott a 2007-es jelentéssel kapcsolatban. A bizottság itt folyamatosan dolgozik, korrekciós intézkedéseket hoz, ez megtörtént 2008-ban, és ez hozzájárul ahhoz, hogy sikerül a hibákat kiküszöbölni. 1,6 milliárd euróról volt szó. Az ellenőrző tevékenység is konkrét eredményeket hozott 2008-ban. A korrekciók összege 1,3 milliárd eurót tett ki, és ez egy nagyon komoly politikai kötelezettséget is jelent, hogy csökkentsük a hiba rátát, sok esetben kifizetések felfüggesztésére is sor került, úgyhogy nagyon szigorú a költségvetés végrehajtása. A jelentés egy potenciális problémára is felhívja a figyelmet a kutatási politikával kapcsolatban folyamatosan. Itt a harmonizált megközelítés a meghatározó középtávon. Vannak jelek, hogy a közös több éves stratégia nem megfelelő minden esetben, hogy elérjük azt a hiba határt, amit a számvevőszék elfogad. 2%-ról van szó. A bizottság ismétli, hogy itt közös koncepcióra van szükség, hogy mi még a tűrhető hiba kockázat, ennek megfelelően kell kell cselekedni 2010 májusában. Ezzel foglalkozunk, addig a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a kutatási politika menedzsmentjét javítsa a meglévő lehetőségek és keretek között, ami a külső cselekvéseket illeti <clears throat> közös cselekvés a különböző ENSZ testületekkel, ezekre is nagyon oda kell figyelni. A 2008-as összefoglaló jelentés számos keresztirányú területet is átfog egyet amit említek, nagyon fontos ellenőrzéseket végzett a bizottság, nagyon sok szabálytalanságra került sor Bulgáriában, Romániában, az alapok menedzsmentjével kapcsolatosan, Bulgáriában, Romániában, mindez javította a koordinációt, és koherensebb lett a megközelítés. A bizottság továbbra is támogatja a reformtörekvéseket ebben a két országban, biztosítandó, hogy megoldást találjunk a meglévő problémákra, és hát figyelemmel kell lenni minden szabályra és rendelkezésre. A gyenge pontok és a szabálytalanságok azok minden esetben beazonosítandók, és a follow-up keretében a mentesítést követően az alapok felhasználásával kapcsolatos jelentést megkapták, nem olyan régen. Igen, tisztelt képviselők, a bizottság azt vállalta, hogy mindent megtesz a pozitív DAS érdekében, mert ez pozitív hatást gyakorol az intézményekre, az ellenőrző rendszer, az éves cselekvési jelentések megfelelő biztosítékot adnak arra, arra, hogy a 2008-as forrásokat a célzott területeken használták fel, és elnök úr, hát ezzel fejezem be a prezentációmat, ennyit mondanék el, és a belső audit Gré úr, eldött felelőssel, Gré úr is itt van, és hát ő is el fogja mondani a véleményét a jelentéssel kapcsolatban, ha kívánják. Természetesen én magam is rendelkezésre állok, amennyiben kérdéseik vannak. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, Mr. Callas. Darei la parola allora. Köszönöm szépen, Kallas, biztos úr. Gray úrnak adom meg a szót, kiegészítéseket. Tehát parancsoljon, Gray úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani önnek és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, hogy lehetőséget adott, hogy bemuta, bemutathatom a belső audit jelentés főpontját a 2008-as mentesítéssel kapcsolatban. 2020 1-től kezdtük meg ezt a munkát, és a bizottság jelentés a korábbi jelentéseken alapszik. Áttekinti a 2008-as audit tevékenységet, és a follow-up tevékenységekről is beszámol. Általában véve a belső audit szolgálat 93 jelentést készített, ebből 36 új audit, auditokkal foglalkozik, és 51 ajánlásokat fogalmaz meg korábbi auditok alapján. A különböző szolgálatok elfogadták a belső auditok több mint 94%-át, tehát a 36 ajánlás nagy részét. részét. Az ajánlások végső hatása természetesen attól függ, hogy milyen gyorsan és milyen módon valósulnak meg az akciótervek. Az Audit Előrelépési Bizottság küldi ezeket ki a bizottság nevében, ahol nagyon fontos a megvalósítás és az előrelépés. Ezek továbbra is fontos pontok. A jelentés végkövetkeztetéseire szeretnék röviden kitérni. Pozitív az a tény, hogy előrelépés történt a belső ellenőrzési rendszerek tekintetében, hat kritikai jellegű ajánlás is született. 2008-ban ilyeneket nem kellett megfogalmazni. Az audit jelentésekben a negatív vélemények a 6-ról 2007-ben 4-re csökkentek 2008-ban. Van azonban még szükség a javítása, a pénzügyi menedzsment kapcsán, ahol egyszerűsíteni lehetne a folyamatokat, illetve fejlett statisztikai alkalmazásokra van szükség. A piac koncentráció kérdése is nagyon fontos. És ami az etikai keretet illeti, a bizottság esetében a rendszer alapvetően megfelelő, viszont 2010 végéig számos terület további auditjára van szükség. Továbbra is figyelmet kell szánni a kritikus, illetve egyéb ajánlások megvalósítását, illetően amelyek az auditok eredményeként fogalmazottak meg. Egy területeken átnyúló audit tevékenység eh, az informatikai rendszerre is vonatkozik. Nagyon fontosnak tartjuk ennek a területnek a hatékonyságát, és úgy találtuk, hogy a fejlesztések az integrált rendszerek keretében kulcsfontosságúak a bizottság számára. Nagyon fontosnak tartjuk az informatikai kérdéseket, illetve az ezekkel összefüggő biztonságtechnikai kérdéseket. Egy olyan audit szolgáltat örököltem, amely megfelelően működött, és a külső minőségi ellenőrzési rendszer is megfelelő szabályok alapján valósult meg, és a belső audittal foglalkozók intézménye rögzítette ezeket a standardokat. Minden egyes szolgálatban vannak belső ellenőrzési műveletek, és igyekszünk ezeket a az ambiciózus normákat megtartani. Pénzügyi folyamatokra és nem pénzügyi folyamatokra is vonatkoznak a belső audit ellenőrzések, és a kockázatelemzések nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül a pénzügyi menedzsmenthez, például az etikai és jogi területek ilyenek. Köszönöm szépen. Grazie a lei. Köszönöm szépen. A 2007-es mentesítéssel kapcsolatban Jean-Pierre Ródinak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az első szavaim arra irányulnak, hogy köszönetet mondjak a különböző szolgálatoknak, és azokra a válaszokra, amit a különböző szolgálatoktól kaptunk, és átadták a mi szakbizottságunk tagjainak. Elfogadták gyakorlatilag az ajánlásainknak összességét, és ez lesz a lényege mondani valómnak. Van néhány, amelyet nem akartak tovább vinni, majd ezekre külön kitérek, de köszönetet, köszönetet szeretnék mondani munkájukért, és külön Kalász úrnak szeretnék gratulálni azért a munkához, hogy a az ön kormánya javasolta, hogy továbbra is lássa ezt a feladatot. Volt ön már központi bank elnöke, miniszter is, és nagyon nagy öröm volt önnel dolgozni, és nagyon jó minőségű munkát végzett. Ezek nem mindig könnyű feladatok, ugyanakkor mégis nagyon alapvetőek ahhoz, hogy a közösségi intézményeik megfelelően működjenek most mindezzel nem szeretném elismételni azokat a pontokat, amelyekben egyetértünk, és amelyeket önök is a bizottságban figyelemmel be fognak venni, hanem szeretnék válaszolni azokra a pontokra, vagy azokra szeretnék reagálni, amelyeket nem fogadtak el. Először is a ö, mentesítésnek a problé- számait említeném. A 11-es pontban azt kértük, hogy a 33,5 milliárd követelést a tagállamok vonatkozásában kerüljön megfelelően lekönyvelésre. Erre nem reagáltak, miközben nekünk az a feladatunk, hogy a mentesítést megadjuk és a kollégámnak, aki a 2008-as mentesítéssel foglalkozik, 36,9 milliárdra emelték meg, tehát 3,4 milliárddal emelkedett ez az összeg. Ez itt egy nagy kérdőjel, és ezt felkérdezném, hogy ez mi ez. Ugyancsak a 11-es pontban kértük egy nyugdíjalappal kapcsolatos tanulmány elkészítését. Önnek azt válaszolták, hogy ezzel nem foglalkoznak, mert egy másik tanulmány azt mondta, hogy ez túl kockázatos kockázatos lenne. A javaslat nem arra vonatkozott, hogy azt meg tudjuk-e, hogy kockázatos-e vagy sem, hanem az, hogy az intézményeknek, a nyugdíjasainak biztosítékre van szükség a tekintetben, hogy a pénzük egy megfelelő nyugdíjalapban került elhelyezésre, és hogy bizalommal élhessünk a tekintetben, hogy itt nem lesz a tőkére vonatkozóan kockázat, ez pénzügyileg megoldható, tehát vannak olyan befektetési lehetőségek, ahol a tőke garantált, és ez a 12-es pontban azt kérteztük meg, hogy a Galileo, amelynek a szerződéseit 2007. december 31-én már megkötötték, miért nem került lekönyvelésre, nem kaptunk választ. 13. pontban azt válaszolták, hogy nem szeretnék lekönyvelni az építmények kapcsolatos tartalékkérdéseket. Ez lehet rendben van. Vannak épületeink, amelyek meglehetően újak, viszont és előbb vagy utóbb ezekre is céltartalékot kellene képezni, de ha nem céltartalékot, akkor egy pénzügyi tartalékot az, az ingatlanokra. A 14-es pontban az ügynökségekkel kapcsolatban kapcsolatban volt egy felvetésünk. Itt szerintem ellenőrizni kellene, hogy politikailag van-e megfelelő hatalmunk, vagy kompetenciánk az ügynökségeket illetően. Erre egy igenlő választ kaptunk, de mégiscsak oda kell figyelni arra, hogy a közösségi intézmények vonatkozásában lévő politikai hatalmunk lehetővé tegye a konszolidációt. A következő pontnál nem kívántak vizsgálatot végezni azzal tekintetben, hogy a nem nemzeti adminisztrációk, amelyekre épül az egész elszámolás, azok hogy állnak azok, amelyeket megneveztek a saját feljeviteli hatóságaik, illetve a tagállami miniszterek, ott fontos, hogy vizsgálásra kerüljön ezeknek a struktúráknak a függetlensége, aznak azért, hogy aztán ezeket az éves összefoglalókat figyelembe tudjuk venni a mentesítéskor. Tehát, hogy a, a számvevőszék ezt úgy vehesse figyelembe, hogy a nemzetközi auditálási feltételek betartásra kaptak. Sajnálatos, hogy a 34-es pontban ugye hivatkozás történik a 248-as cikkére a szerződésnek, és ott azt mondja, hogy a nemzeti ellenőrző szervekkel kell együtt dolgoznia a számvevőszéknek. Úgy gondolom, hogyha itt technikai párbeszéd keretében folyik ez a munka, ilyen van nagyon magas szinten is, operatív szinten, úgy látom, hogy itt mégis van egy olyan kapcsolat, amit nem használunk ki kellően, miközben a szerződés ezt előirányozza. Hozzá szeretném még tenni, hogy nagyon érdekelne az Európai Számvevőszék önöknek a véleménye a Lisszaboni szerződésről, mert a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az Európai Számvevőszék minden információt begyűjtsön, ami feladatainak ellátásához szükséges, és az Unió más intézményeitől eh, és többek között a nemzeti ellenőrző hatóságoktól is ilyen információt kérjen. Tehát van egy jogalapunk, ami lehetővé teszi, hogy a nemzeti független ellenőrző hatóságokat bevonjuk, és innen áramoltassuk fel, hogyha nincsenek a miniszterek vagy a, miniszt- a kormányfők által aláírott anyagok, akkor is megkapjuk ezeket a ö, az adatokat a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően. És még végezetül a kutatásról szeretnék szólni. E, e, ön azt említette, hogy túl bonyolultak a szabályok, e, rendben van, ezt elfogadom, de tisztelt alelnök úr, azt szeretném kérni, hogy a kutatással kapcsolatban készüljön egy tanulmány vagy valamilyen dokumentum, amiből kiderül az, hogy kinek mi az álláspontja. Mert azok a visszhangok, a visszhangok amelyek eljönnek az ellenőrzött egységektől, meglehetősen szertágazóak. És itt egy nagyon ö, nagy problémánk van, amiből az derül ki, hogy a szabályoknak az alkalmazása komplex esetekben azt mondják az intézmények, hogy vagy a, a, az auditorok nem feltétlen a belső ö, auditorok, hanem a külsők, akiket fizetnek, azok különböző értelmezéseket alkalmaznak, különböző számításokat továbbítanak ö, a, nagyon jelentős ö, víz, pénzügyi visszatérítésekkel, és ö, érdemes lenne, hogy ezzel a kérdéssel csak technikai szempontból foglalkozzunk. Tehát nem arról van szó, hogy egyesek gazdagodjanak, mások szegényedjenek, hanem arról van szó, hogy a szabályokat nem szabad különböző módon alkalmazni. Tehát fontos lenne, hogy legyen egy technikai dokumentum ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a kutatásra vonatkozóan. Remélem, hogy semmit sem felejtettem el. Nagyon örülök, hogy Barroso elnök úrnak a kötelezettségét átvállalta, hogy pozitív DASZ legyen ezt a az szakbizottságunk előtt ezt a célt tűzte ön is ki, és összhangban a számvevőszékkel, ami egyébként az ő feladatuk is, nem csak hogy a mentesítést megadja, hanem az is a feladata, hogy a szakbizottságunkat kézenfogva kísérje, segítse a feladatainak elvégzésében oly módon, hogy valóban pozitív azt kaphassunk. És e tekintetben örülök a 2007-es évre vonatkozó munkának, és most pedig hát itt a 2008-as mentesítési feladat. A 2008-as mentesítés kapcsán Liberácki jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kalász biztos úr. Én csatlakozni szeretnék az előttem szólóhoz, Odő úrhoz, ami az önök munkájának értékelését életi. Gyakran volt már abban a megtiszteltetésben részem, hogy meghallgassam az önök előadását. Ön azt gondolom nagyon meggyőzően beszélt, még sokkal meggyőzőbben, mint korábban, és én ezért köszönetet szeretnék mondani. Most pedig egészen konkrétan a 2008-as évről szólván sok érv hangzott el, vannak olyan témák, amelyek visszatérnek. Én a következőt szeretném leszögezni az ellenőrzési rendszer hatékonysága, illetve az ellenőrzési rendszerek hatékonysága javul, de még mindig vannak olyan területek, ahol nehézségeink vannak, és ezzel kapcsolatban van néhány kérdésem. Először is a hiba kvóta, hiba aránya tagországok szintjén. Itt is különbséget kell tennünk, itt azonban különbséget kell tennünk, különböző típusú hibák merülnek fel, tehát különbséget kell tenni a hiba, illetve a szabálytalanság és a hiányos dokumentáció között. Biztos úr. A 2007-es mentesítésről már beszéltünk, most a 2008-asról szólunk. 21 pontot tartalmaz a terv, itt az eszközök visszaköveteléséről, a megelőzésről, a struktúrális alapoknál és a kohéziós alapnál. Ezekről beszéltünk. Én szívesen megtudnám azt, hogy mennyi pénzösszeget lehetett behajtani. 2006-ban 12%-os volt a hiba arány, 2007-ben is magas volt ez az arány. Általában azt gondolom 9 milliárd euró veszett el ebben a két évben. A hiba arányt milyen mértékben lehetett csökkenteni 2008-ban, hiszen három évet érintett a 21 pontot tartalmazó csomag, és az elmúlt évben erről a csomagról már nagyon sok szó esett. Most pedig még egy pontot szeretnék megemlíteni. Ez egy szintén nehéz terület, sok hiba fordul elő, ezek az Európai Unió külső intézkedéseinek területét jelentik a külső akciók. Itt eh, bizonyos kiadásokat terveztünk, de ezek nem tükröződtek mindig a megfelelő költségvetési kiadásokban, és nem kaptunk mindig eh, megelégedésre okot adó válaszokat a bizottság túl, természetesen az eszközöket felhasználták. A kérdés, hogy ezek milyen hatékonyan kerültek felhasználásra, ez a kérdés. Mit kaptak eh, ezekért az eszközökért, például a szegénység elleni küzdelemben, a támogatásoknál, itt is volt konfliktusok, háborúk, bizonyos támogatásokat nyújtottunk, én pedig meg szeretném kérdezni, hogy hogyan kerültek ezek felhasználásra, illetve az Európai Unióról alkotott kép a támogatások segítségével hogyan javul. Tudom, hogy vannak problémák az Európai Befektetési Bankkal, illetve az ensz is. A hatékonyságot nem lehet mindig jól mérni, de mi meg szeretnénk kérdezni azt, hogy milyen eredményekre vezettek ezek a kiadások, ami pedig a kutatási kiadásokat illeti, már erről is sok szó esett Én a kutatással foglalkozom, a tudományos területekkel, és jól kiismerem magam. A Kopernikusnál sem adtunk megbízást tudományos projektre, hanem az hangzott el, hogy terítsük ki, hogy a Föld forog a nap körül. Ez meg is valósult, és ezt tudjuk is. Tudjuk azt, hogy nem minden egyes tudományos projekt eh, vezet eredményre, és nem tudjuk az eredményeket mindig megféle, megfelelően mérni. A Galileót is megemlítették, és tudjuk azt, hogy a kutatási fáradozások fele felesleges volt. Nem tudom, hogy ezt mennyire sikerült értékelni. Azt gondolom, hogy szükség lenne a pontosabb adatokra. Ami pedig az információs rendszereket illeti, itt még várunk a számvevőszék jelentésére, és meg szeretnénk kérdezni, hogy ezen a területen milyen javulás volt érzékelhető. Elégedettsége nyugtáztam azt, hogy a bizottság nagyon sok tagország esetében megkapta az éves nyilatkozatokat, ezeket azonban nem lehet mindig egymással összevetni. Ez a kritika többször is elhangzott már. Az én kérdésem a következő. Van-e esély arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat egymással összevethetőbben alakítsuk ki? A bizottság megállapított mondjuk egy hiányos hatékonyságot, kiderül az, hogy a hatékonyságot nem lehet értékelni, azért, mert a tagországok nem dolgoznak megfelelően együtt, és nem jutatják el a szükséges információkat. A bizottság másrészt azt mondja a tagországokról, hogy a bizottság nem elég hatékony, túl bürokratikus. Hogyan lehet ezen az együttműködésen javítani, és milyen gyorsan? Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm a biztosnak az előadást. Remélem, hogy ön megmarad biztosnak a következő bizottságban, és szívesen várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grassle. Prego. Köszönöm szépen, Grászle asszony jelentkezett, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Nagyon szép üzenetet hallottunk öntől, és már 15-ször fogjuk nem pontosan megszerezni a DASZ-t, de azért mégiscsak azt el lehet mondani, hogy nagyon sok minden mozgott, mozgásba lendült, és hogy ez a most búcsúzó bizottság tényleg sikeresen dolgozott. Ezt szeretném kiemelni a frakció nevében is, hogy a bizottság ezen a területen kifejezetten aktív volt, kifejezetten aktívan dolgozott, és ezért hálásak vagyunk és köszönjük. Nagyon impresszív módon csökkentek a fenntartások, és azt gondolom, hogy egy új érv is megjelent, a reputational risk fogalma is bevezetésre került, és hát már most nem is akarom tovább szaporítani a szót, inkább néhány kérdést tennék fel, hogy milyen előírások vannak a tartalékokra vonatkozóan. Ugye a reputational risk mi az, ami, ami igazán lefed, és mi az, amiért illetékesek vagyunk. A kommunikáció területén van egy érdekes tartalék a szerzői jog elleni védségekkel kapcsolatosan. Jó lenne, hogyha pontosan meg tudnám mondani, hogy milyen előírások vonatkoznak ezekre a tartalékokra. Bocsánat, látják, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan megjelennek a tartalékok, 2004 óta pedig máshol ez nem történik meg. Ez az ETCO esetében és a fejlesztési segély esetében van így, és hát ezek azok a területek, ahol azért mégiscsak azt mondhatnánk, hogy itt azért komoly kockázatok merülhetnek fel, és a Kokobo foglalkozott egy ilyen kockázattal, az ENSZ általi kiadásokkal. A kérdésem az, hogy hogy miért nem jelenik meg tartalék ezeken a területeken, esetleg ezzel kapcsolatban tud nekünk néhány információt adni, hogy nincs itt szükség tartalékra, mert minden a legnagyobb rendben van, vagy csak a gonosz tagállamok azok, akik folyamatosan hibákat követnek el a strukturális alapok felhasználásával, még a többieknél ez nem jelenik meg. Szóval attól tartok, hogy és hát ez egyben kritika is részemről, hogy csak részben bízhatunk ezekben az adatokban, amelyek itt vannak előttünk, egyszerűen azért, mert nincsenek egységes mércék, és nincs senki jószerivel, aki ezt a mércét úgymond alkalmazná a főigazgatóságoknál, és megnézni, hogy minden ennek megfelelően történik-e. Úgyhogy szeretném Gré úrról is hallani, hogy hogyan történik a vizsgálat az ETKO-nál, és itt azt írják, ezt több oldalon fejtik ki, hogy itt nagyon fontos ajánlások vannak, amelyeket megfogalmaztak, és hát jó lenne látni, hogy melyek a legfontosabbak, és hogy ön hogyan ítéli meg az ETKO helyzetét az ENSZ általi kiadásokkal kapcsolatosan. És Liberecki úr is említette már a jelentés készítője, amikor a jogtalanul kifejezett, kifizetett eszközök visszahívásáról beszélt, ugye 3 milliárd eurót említett. Na most hát mi az abszolút szám, amelyet vissza kellett volna hívni, és hát most egy további játék következik majd ebben az évben, tehát mi az alapszám, amiből ki kell majd indulni, tehát mi az a végösszeg, amelyet vissza kellett volna szerezni. A 3 milliárd az mennyiből 3 milliárd, ugye az Olaftól tudjuk, hogy csak 20%-át sikerült visszaszerezni a mezőgazdasági területen kiadott, jogszerűtlenül kiadott pénzekből. Szeretném látni, hogy a többi területen hogy van ez. Bulgáriával, Romániával kapcsolatosan. <clears throat> Itt is az a jelenség, látható, hogy a csatlakozás előtti segéllyel kapcsolatban vannak gondok, és mi, mi hogyan történt ez? Pénzt veszítettünk ott el? Ott nem ellenőrzött a bizottság olyan szigorúan? Vagy éppen <clears throat> egyéb hibák történtek? Szóval mi történt 2007 előtt, és mi történt 2008-ban az ellenőrzés területén ebben a két országban? Említették hogy 2008-ban Bulgáriában volt egy tartalék az útépítéssel kapcsolatosan, 2009-ben szabadították fel ezeket a pénzeket. A kérdésem az, hogy itt most akkor csoda történt, vagy mitvel magyarázható ez? A bizottság tényleg azt gondolta, hogy amit amire nincs szüksége, és amit csak nagyon nehezen tudna megvalósítani ajánlásokkal, hogy ezt esetleg a tagállamok gyorsabban meg tudják tenni. És még lenne egy kérdésem a GLS főigazgatósággal kapcsolatosan. Itt is vannak tartalékok, és szeretném pontosan megtudni, hogy ezzel mi van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gressle asszony, Adiasen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kallasz úr és Gré úrnak is köszönöm a ö, elmondottakat. Az éves ö, szám jelentésben jelzi, hogy volt egy minőségi ellenőrzés. Ebből az derül ki, hogy a belső ellenőrzési szolgálat az megfelel a követelményeknek Szeretném pontosan ö, ö, tudni, hogy ki végezte el ezt a minőségi vizsgálatot, ki fizette ö, ezt az értékelést, és hogyha ezt egy társaság ö, tette, akkor elfogadható-e az, hogy a jelenlegi auditorok a legfőbb számvevők ezen a területen, és ellenőrzi mindazt, ami megjelenik az elmúlt évekre vonatkozóan. A második kérdés, amit tisztázni szeretnék, az az, hogy az éves nyilatkozatokban a jelentésben említi, hogy kevesebb tartalékot mutattak ki. Szeretném tudni, hogy ez azt jelzi-e, hogy a hiba szint csökkent vagy pedig az ellenőrzési szint csökkent. És a harmadik kérdésem pedig, hogy hogyan határozták meg a pénzügyi korrekciókat, amelyeket meg kellett tenni a tíz évvel ezelőtti helyzethez képest. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kacimárkakis Kalaga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a biztos úrnak az én frakcióm nevében is köszönetet mondani. Biztos úr, nem volt mindig könnyű dolga velünk a bizottságban, és ezért fontosnak tartom, hogy elmondjam önnek, hogy az ön által végzett munka valóban kiváló volt, és szeretnék önnek ehhez a munkához gratulálni, és kiderül ebből, hogy a részletekben ö, milyen ö, módon rejlik egyben a jutalom is, a kitartásban. Ugye eddig, és maradok az angol fogalomnál, a National Summary-ket ismertük meg. Mindannyian tudjuk, hogy a mi bizottságunk az a National Management Declarationért küzdött, ezt akartuk elérni. Még nem jutottunk el a célig, de azért azt gondolom, hogy egy nagyon komoly utat tettünk meg a kívánt irányba, azért, mert ön is kitartott emellett. Úgyhogy egyszerűen csak köszönet mindezért, ez azonban nem jelenti azt, hogy hogy nem kell folytatni a munkánkat, és a tagállamokat nem kellene még inkább arra bátorítani, a kényszeríteni szót nem használnám, hogy pontosabb, jobb információkkal szolgáljanak nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kalasz biztos úr különböző kérdéseket kapott. Kérdezem, hogy válaszol-e rájuk. Köszönöm szépen. És az elején eh, szeretném elmondani, hogy egy nagyon intenzív menetrendnek nézünk elébe. Klaus elnök úr aláírta a Lisszaboni eh, szerződést, igen, úgyhogy a menetrend az most fel fog gyorsulni, és hát ez egyben meghatározza majd eh, a fejleményeket, úgyhogy különböző emberek, személyiségek kapnak majd különböző lehetőségeket nagyon hamar ismét ebben a bizottságban. De hát akkor vissza a témához. A kérdéseket illetően, amelyeket hallottunk. A Odi úr által feltett kérdéssel kapcsolatosan az én kollégám sokkal kompetensebb, Filip Tavern, aki felelős, ő a fő számvevő kollégánk, és ő majd sokkal részletesebben tud erre válaszolni. Általánosságban annyit tudok mondani, hogy ezek a számok, amelyek megjelennek a jelentésben, és amelyek elérhetőek a Galileóval, az épületekkel kapcsolatosan, és hogy ezek hogyan tükröződnek a jelentésekben a számvevőknél hogyan felelnek meg a számviteli szabályoknak, itt nincs semmiféle titok, a számok abszolút rendelkezésre állnak, és meg lehet őket nézni. A válasz az, hogy a nemzetközi számviteli szabályok előírásokat tartalmaznak ezekre vonatkozóan az ügynökségeket, illetően és az ezzel kapcsolatos számviteli munkára vonatkozóan. Erről is sokszor beszéltünk már a bizottságban. Itt persze van probléma, úgy a, a, a, az ügynökségek gombamód szaporodnak, és teljesen független egyéni jogi személyek, és hát a mentesítés is más jellegű, mint a bizottság esetében és gyakorlatilag, illetve ugyanolyan szinten vannak, mint a bizottság és a belső ellenőr mondja meg, hogy hogyan dolgozunk, hogyan tudjuk maximalizálni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Úgyhogy ez minden ügynökségnek megvan a saját maga jogi alapja, és hát ők közvetlenül a boardnak jelentenek, amely olyan a tagállamok képviselőiből áll. És hát így jelenik meg a számviteli jelentés, úgyhogy nincs központosított pénzügyi irányítás az ő esetükben de hát a bizottság nyitott minden olyan megoldás előtt, amely ezt a helyzetet jobbítani tudja. A kutatás is többször felmerült, és több kollega képviselő említette ezt. Hát igen, történelmileg a helyzet a következő, amikor elkezdtük ezt, akkor a kutatás az egyik legsebezhetőbb terület volt, ami a hibákat illeti, nagyon komoly kritikák hangzottak el itt a Kokobuban is az első mentesítési folyamatban is, és ez volt, ahol a legtöbb hiba megjelent. Ugye ez egy nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy erősítsük az ellenőrzést, és most pénzt követelünk vissza, és ez nagyon sok kérdést vetett fel a kutatási területen, a szabályokra, a bürokráciára vonatkozóan. A bizottság nyitott minden javaslat, minden egyszerűsítő javaslat irányában a kutatás területén, de hát azért vannak bizonyos követelmények, és a pénznek hasznosulnia kell, ki kell derülni, hogy ez a pénzt tényleg megfelelő módon és a jó szabályok alapján használják fel. Itt mindig megjelenik egy dilemma. Liberacki azt mondta, hogy senki sem láthatta, láthatja előre a kutatás eredményét, és mint más programok esetében nehezen előrejelezhető a végeredmény a kutatás területén. Nem lehet megmondani, hogy akkor most ezt a termonukleáris reakciót fogják vizsgálni, és ez a reaktor ekkor és ekkor kész lesz. Ez így nem működik a kutatás területén, de hát akkor más alapokat kell választani a pénz felhasználásának az értékelésére vonatkozóan. Kell, hogy legyenek bizonyos dokumentumok, amelyekből kiderül, hogy a pénzt megfelelően költötték el, és nem csak úgy eltűnt a sűjesztőben. Hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyt. E, Potocsnik e, kollégámmal erről sokszor e, vitatkoztunk, és ő is aggódik, hogy a tudományos közösség egyre frusztráltabb a mi hozzáállásunkat illetően, és nagyon komoly követeléseket támasztanak. Persze a bizottság megpróbálja a tolerálható hiba és kockázat mennyiséget meghatározni, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, de hát itt, itt nagyobb rugalmasság biztosítható akár politikai döntés eredményeképpen, de ez egy nagyon összetett politikai kérdés, ami a külső segítségnyújtást illeti. És hát itt is szigorítottuk hogy is mondjam, a követelményeinket a pénz felhasználására vonatkozóan a külső nyújtás területén. Ez megint egy rendkívül bonyolult területet és nagyon sok éve vannak már meghallgatások, az illetékes biztosok is megjelennek itt. Ez megint egy nagyon átpolitizált, nagyon érzékeny, szenzitív kérdés. Nagyon sok projektet finanszírozunk a nemzetközi szervezeteken keresztül, például az ENSZ-en keresztül, és az ENSZ alárendelt szerveink keresztül, és értékelnünk kell, azt kell értékelnünk, hogy a pénzt hogyan kezelik. Vannak bizonyos kritériumaink erre vonatkozóan, hogyan használják fel a pénzt, és hogy megfelele ez a mi általunk meghatározott követelményeknek. A konkrét projektek esetében, ahol tényleg megjelennek a kockázatok, Nincs egyetértés minden esetben ezekkel a szervezetekkel. <clears throat> Én jártam az ENSZ-ben, kértem információt, kértem, hogy legyen jobb az együttműködés, megígérték, megnézték a kérdést, meg is vitattuk az ENSZ képviselőivel mindezt. Itt is. Tehát megvan a hajlandóság az együttműködésre és az információ szolgáltatásra, de hát nekünk is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt és a megfelelő megközelítést. Tehát az ENSZ-ről beszélek. A reputational risk fogalma. Hibák. És hogy milyen hibákat sikerült kijavítani. Tudják, hogy ez a híres 12 százalék amelyet a jelentés készítője is kiemelt, ez bizonyos ö, extrapoláción alapul, és ez az alap, és nem is vitatom a módszert. Ha nem határozzuk ezt meg így módon, akkor nem tudunk dolgozni. De itt voltak korrekciók, úgyhogy most majdnem, hogy ö, befejeződik ez az ügy a 12 százalékkal a számok rendelkezésre állnak az összefoglaló jelentésben. 3 milliárdról van szó 2008-ban, és ez Gressle asszony kérdezte, hogy, hogy mennyiből 3 milliárd, tehát milyen arányt jelenít ez meg a veszteségek körében. És egy számot használtam, ami egy végeredmény és érthető mindenki számára, aki vizsgázott számvételből egyetemeken, tehát ez a végső veszteség, és ez tükröződik az összefoglaló jelentésben a hatodik mellékletben, 2008-ban elveszítettünk a közösségi költségvetés 18 millió 380 1363 és 22 centet vesztett el. Hát ez az elveszett pénz. 60 millió volt azelőtt, de ez marginális, és aztán lehet, hogy megint 60 lesz. Na most ez számviteli szempontból teljesen precíz, és ezt soha nem szerezzük vissza, ezt a 18 milliót. Ez elveszett. És mint látják, az igazi veszteség összege nagyon alacsony, kicsi, nem sok ez. A... Micsoda? Minden évben leírunk valamit a mérlegben, és hogyha vannak konkrét esetek, akkor azzal foglalkozni kell akkor azzal kapcsolatban kell kérdezni, akkor kell visszakövetelni a pénzt, akkor meg kell tenni mindent, hogy a hibákat kijavítsuk, hogy a dokumentumokat kijavítsuk, és ezt a pénzt akkor vissza kell szerezni, és akkor valamit le kell írni minden esetben, ami soha az életben nem fog visszafolyni. Hát ez így van. És most pedig a, az éves tevékenységi jelentésről és a koherenciára vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ezek ugye szóbeli anyagok, és nem a legprecízebbek így módon, nem az aritmetika csúcsa, de azért a bizottság kísérletet tett arra, és ez világos is, hogy megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy egységesítsük, harmonizáljuk a szöveget a kockázatokra vonatkozó iránymutatásnál is, hogy a főigazgatók lássák, hogy hogyan kell tartalékot képezni, és ez egyre több és több lehetőséget ad nekünk az összehasonlításra, hogy össze tudjuk hasonlítani a különböző anyagokat, dokumentumokat, és a, megnézni, hogy milyen kifogásaink, fenntartásaink vannak. Azt gondolom, hogy ez egyre jobb lesz. A reputational risk és a financial risk fogalmaival kapcsolatban ez egy jó nagy kérdés, és a bizottság és az Európai Uniónak nagyon komoly reputational riskkel kell küzdenie, de hát hogyan lehet leírni ezt, és hogyan lehet összehasonlítani mindezt. Ez nagyon komoly vita tárgya az audit körében, és vannak bizonyos iránymutatások már. A reputational risk az megjelent a különböző jelentésekben, hát ennek tükröződnie kell az éves tevékenységi jelentésben és a belső ellenőrzési jelentésben. Meg kell próbálni leírni ezt úgy általánosságban, hát ez majd, hogy nem lehetetlen, hogy mi is ez. De érdekes kérdés, én osztom a nézetüket, hogy bizonyos reputational risk az sokkal veszélyesebb lehet, mint a financial risk sok esetben. Tehát a pénzügyi kockázatnál a hírnév kockázat nagyobb kárt okozhat néha. És a minőség ellenőrzéssel. Az Ernst Young, igen, az Ernst Young volt az a külső társaság, amely ezt elvégezte, a bizottság fizette, és nagy örömmel mutatjuk ezt be a köznek, közvéleménynek, hogyha kész, és ebből kiderülnek az erősségek, a gyenge pontok, ez egy volt, ellenőrzés volt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami nem, és hát ez elérhető természetesen mindenki számára. Az érdekkonfliktusoknál, én ezt itt nem látom, hogy lenne itt bármiféle érdekkonfliktus. A belső ellenőr végezte el először a munkát. Érdekes kérdés, amit Andersen asszony tett fel, hogy a a több, vagy illetve a kevesebb tartalék az mit jelez? Jobb helyzet, rosszabb helyzet? Hát ezt nem lehet tudni, de biztosíthatom önöket, hogy mi megpróbáltunk iránymutatásokat kialakítani a főigazgatók számára, kezdettől fogva, mióta a bizottság hivatalban van ez a bizottság megfelelő információval próbáltunk szolgálni, és mi elmondtuk, hogy az információnak mindig reálisan kell tükrözni, hogy mi történik a valóságban. Ezt megpróbáltuk megfogalmazni, hogy a, az előző kokobú tagjai emlékeznek, hogy ugye először az volt a kritika, hogy nincs információ tagállamoktól, hogy nincs explicit jelentés. Most látható, hogy ez jól tükrözi a helyzetet a különböző tagállamokban, és az éves cselekvési jelentés tényleg visszaadja azt sokkal koherensebb módon, hogy mi történt a tagállamokban, sokkal koherensebb és részletesebb formában. A nemzeti nyilatkozatok és az éves összefoglalók ez is egy nagyon ö, nagy kérdés volt a Kokobuban ö, több éven keresztül, ez így is lesz a jövőben. Én kezdettől fogva most már a mandátum vége felé, és azt mondom, hogy meg voltam és meg vagyok győződve arról, hogy ez helyes, ezek a nemzeti nyilatkozatok, és politikailag megvan bennem az elkötelezettség, hogy ezekre szükség van, csak most már egy kicsit kiegyensúlyozottabban közelítem meg a kérdést, ugyanis a nemzeti nyilatkozat önmagában nem tudja megoldani a problémát, ugyanis nekünk kell dolgozni a pénzzel, és központosított módon van egy osztott menedzsment, ott vannak az összefoglalók, az éves jelentések, és itt is nagy változás történt. A tagállamok csak két éve adják meg ezt a nemzetközi, ezt a nemzeti nyilatkozatot, folyamatosan javul ennek a minősége, és vannak olyan országok, akik önkéntesen nyújtották be a nemzeti nyilatkozatot. Nagyon örülök, hogy együtt működhetek velük Hollandiával, különösen Hollandia volt az első, amely ezt megtette Svédország, Egyesült Királyság, Dánia, és elküldték a nemzeti nyilatkozatot, csak ezek éppen nagyon különbözőek és a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a nyilatkozatokat összehasonlítani a számvevő széknek is ezzel kell dolgozni. Nagyon sok részlet de van még szükség, hogy finomra hangoljuk ezt a területet. És igaziból hasznosuljanak ezek a nyilatkozatok. Ódi úr is említette, hogy a cél még mindig az, hogy ezek a nemzeti nyilatkozatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a DAS meglegyen, ez nem könnyű, de hát kell, hogy legyen egy kis idealista elvárás, hogy sikerül ezt megjavítani, és hát sikerül ezt a negatív imidzset, ezt a negatív DAS-t átalakítani, hogyha mindent megteszünk a cél elérése érdekében. Köszönöm szépen! Grazie al commissario Callas. Se non ci sono... Köszönöm szépen, Kallas biztos úr. Hogyha nincsenek további megjegyzések, akkor a hatos napi, napi rendi pontra térünk át. Ez a közös irányítás éves összefoglalása, eredmények a jövő és az esetleges haszon a számvevőszék számára. Eszter de Lange a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Összefoglalom a jelentést. Egy olyan tanulmányról van szó, szó, amely önmagában is megfogalmaz következtetéseket. Én leszeretném írni ezt a keretet először, és elsősorban az új kollégákhoz szólok. A megosztott menedzsmentről van szó, egy olyan prioritásról, amelyet az Európai Parlament a több éves költségvetésnél a 2007 és 2013 között időszakra vonatkozóan prioritásként fogalmazott meg. A parlament tovább lépett, és kimondta azt, hogy nem csak össze kell foglalni a kiadásokat a megosztott menedzsment esetében, hanem a politikai komponenset is figyelembe kell venni. Tehát nem pusztán összefoglalásról van szó, az eszközök kezelésénél, a biztos is kitért erre, és elmondta, hogy vannak olyan tagországok, amelyek önkéntesen készítettek nyilatkozatokat. A nemzeti eszközkezelési nyilatkozatokat a 2013-as mentesítésnél kértük már, és végre elérkezett az az időpont, amikor ebből egy nyilatkozat születhetett, és az Európai Parlament, és ezen belül is ez a szakbizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzeti eszközkezelési nyilatkozatok felmerüljenek, illetve meglegyenek, és meg kell néznünk azt, hogy a gyakorlatban hogyan történnek a dolgok, ugyanúgy, ahogy az éves összefoglalásoknál. Éppen ezért rendeltük meg ezt a tanulmányt is ahol az éves áttekintéseket értékeljük, és a jövőbe tekintünk. A szerzőknek köszönetet szeretnénk mondani. Felvilágosítással szolgált ez az anyag. Sok mindent megtudtunk belőle, különös tekintettel, ami a mentesítést eh, illeti, illetve a több éves eh, költségvetést. Ez a legfontosabb, azt gondolom, és a jelentéstevőket szeretnénk meghallgatni, illetve a tanulmány szerzőit. Konrád úrnak adom meg a szót ezen a ponton, parancsoljon. Mr. Chairman, a... Uh, Elnök úr, tisztelt képviselők! Vannak technikai problémák, úgy tűnik a prezentáción kapcsán, ha megengedik, akkor a kivetítő használata nélkül folytatjuk, és kérjük, hogy legyenek türelemmel, illetve kövessék ezt az írásos anyagok alapján, amelyet eljuttattunk önökhöz. Én voltam a tanulmány csapatának vezetője, és Mirek eh, kollégámmal együtt abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a munkánk végeredményét bemutathatjuk. Ezt a munkát évekkel ezelőtt kezdtük el, és eh, hat hónappal ezelőtt eh, sikerült befejeznünk. Mielőtt átérek az egyes konkrét pontokra, engedjék meg azzal, hogy a szerződések egyik pontjára térjek ki, ez pedig a keret, amely a bizottság és a tagországok felépítésére vonatkozik. A 7.4-es cikkely megfogalmazza azt, hogy a bizottság feladata a költségvetés megvalósítása, de ezzel egy időben a tagországok kötelesek együttműködni a bizottsággal. És engedjék meg, hogy ennek a cikknek az első részét fogalmazzam meg úgy, hogy az intézményi keretet is figyelembe veszem. Ha a hármas szlájdot nézzük meg, akkor a legalsó sor a főigazgatóságokból áll össze. Mindegyek, mindegyik készít um, tevékenység jelentést, és a főigazgató áll az élen. Ezeket a jelentéseket összefoglalják, és a bizottság ezeket összefoglalja és levonja a végkövetkeztetéseket. Ezt a dokumentumot a kokubunak is eljuttatjuk, és a mentesítéshez ez a legfontosabb információ. Ez lenne a középső sor a főigazgatóságok és a parlament között. Annak érdekében, hogy eh, minden szinten biztosítsuk a megbízhatóságot, audit munkát kell elvégezni. Az audit eh, tevékenység a DG szintén valósul meg, és a bizottság belső audit szolgálatán keresztül, és a számvevőszék eh, igazolja a költségvetés megvalósítását. Azt is érzékelnünk kell, hogy 80%-át az Európai Unió költségvetésének a tagországok valósítják meg. Ez a száj pusztán az Európai Unió szintjét érinti, éppen ezért a nemzeti szintre is egy rövid pillantást kell vetnünk. A nemzeti szintet a következő szlájd írja le. Tehát de hogy ez kiderül, tulajdonképpen három résztvevője van a nemzeti felelősségre vonható tervnek, és természetesen a kölcsönös felelősségvállalás nagyon fontos az intézmények között, és a kapcsolatok is bonyolultak a tranzakciók rendszeressége forog kockán, és ezek az intézmények készítik el a megbízhatósági nyilatkozatokat. A belső audit intézmények szintén bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, illetve a különböző audit hatóságok is nemzeti szinten. Ennek a munkának az eredményeire támaszkodva a menedzsment információ és az audit tevékenység kap, kapcsán éves összegzések készülnek, de ennek az összegzésnek nincsen politikai hatása és következménye ezek kizárólag technikai és menedzsmentbeli kérdéseket vetnek fel, tehát itt jelenik meg egy hiányzó link a nemzeti és az európai szint között, ami a felelősségre vonhatóságot illeti. A tanulmányt az éves összefoglalókról készítük, tehát itt fontos a jogi fogalom tisztázása is, és a, erre a következő slide, kérti. Az éves összegzéseket a pénzügyi szabályzat szabályozza. A 53B cikkeiben azt olvashatjuk, hogy az éves összegzéseket a megfelelő nemzeti szinten kell elkészíteni, és vannak speciális szabályozásaink is a megvalósításra vonatkozó szabályoknál, Tudjuk azt, hogy az összefoglalót a meg, megfelelő hatóságnak, illetve a kijelölt testületnek kell elkészítenie a tagországok részéről. És azt is kiderítettük, hogy két részből áll az éves összegzés. Az egyik az auditra vonatkozik, a másik pedig a nyilatkozatokra. Tehát amint kiderül, hogy mi a tartalma a tanulmánynak, áttérhetünk a célokra. Átléphetünk a következő oldalra, a hatos oldalra. A céljaink is kettősek voltak. Követhetik a szlájdokat most már a kivetítőn is. amint emltettem a tanulmány céljai kettősek voltak. Először is értékelni kell a megfelelőséget, illetve az éves összefoglalók hozzáadott értékét és, és lehetséges hatását a nemzeti menedzsment nyilatkozatokra, amelyet az Európai Parlament kért. A második célunk pedig az ajánlások megfogalmazása volt a minőség javítása érdekében hogyan sikerült a céljainkat elérni, illetve mi volt a megközelítésünk. Ezt a következő sorok összegzik. Az elemzést a 2007-es évre vonatkozóan fogalmaztuk meg, utána áttekintjük a javításra vonatkozó folyamatokat, a bizottsági útmutatások alapján. Természetesen készítettünk elemzést a jelenleg meglévő értékelésekről, és ezután az Európai Unió szintjén főérintettekkel készítettünk interjút, kitöltöttünk egy kérdőívet minden tagország esetében a kijelölt hatóságokról, és az eredményeket ellenőriztük telefonos interjúk segítségével is, kiválasztott tagországokban, Ezen kívül a kiválasztott audit intézményekkel is készítettünk interjúkat. Végül pedig úgy döntöttünk, hogy meghívunk szakértőket a területről, és a jelentés tervezetet megvitattuk velük. A tanulmány négy területet fedett le, az összegzés tartalmát és a, a folyamatokat, a hozzáadott értéket és a következményeket, illetve az audit megállapodásokat. következővel szeretném kezdeni, mi a tartalmat és a folyamatokat illeti az összegzések kapcsán. Kiderítettük azt, hogy a jogi alapja az éves összegzéseknek igen gyenge lábakon állt. A bizottság megpróbálta a legjobbat kihozni a szövegből, és különbséget tett a kötelező és az önkéntes elemek között az éves összegzésekben arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a bizottság a technikai aspektusait is felülvizsgálta az éves jelentéseknek. Mi is azon a véleményen voltunk, hogy a bizottság erőfeszítései a formális követelményeknek való megfelelőségre vonatkoztak. Ami az útmutatásokat illeti, illetve az ezekre vonatkozó feljegyzéseket úgy értékeltük, hogy ezek világos és koherens módon kerültek összefoglalása, bizonyos nemzeti verziók később váltak csak hozzáférhetővé, és ennek hatása lehetett bizonyos esetekben az éves összegzésekre. Nem voltak ösztönző tényezők, annak érdekében, hogy a nem kötelező szekciókról is kapjunk információt. A kijelölt testületnek fontos éppen ezért, hogy legyen mandátuma az auditra vonatkozóan. A következő eredmény a tagországok a bizottság megfogalmazását követték a nem kötelező érvényű elemek esetében négy tipikus reakciót azonosítottunk a tagországok esetében. Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy csak néhány tagország követte a bizottság megfogalmazásait az általános elemzés szekciót illetően. Voltak olyan tagországok, amelyek úgy nyilatkoztak, hogy nem voltak náluk rendszeres hiányosságok, függetlenül attól, hogy nem volt információ az egymásnak ellentmondó adatakról. Itt mi a korlátozott megfelelőségi formulát alkalmaztuk. Az általános elemzést a tagországok egy része a fő eredmények listájára korlátozta. Az önkéntes elemek esetében elmondható az, hogy a kijelölt hatóságok nem voltak megfelelő pozícióban, és éppen ezért nem kaptak adatokat az önkéntes elemek esetében. A további eredmények nagyon nehéz volt a jogi alapot rögzíteni az éves elemzéseknél. Azt is kiderítettük, hogy nagyon alacsony szinten volt a képviselet, illetve ennek hatalma. Nagyon nehéz volt azonosítani azt a szemét, aki aláírta az éves összegzést. A legtöbb esetben a kijelölt testület egy audit hatóság volt. Tehát a menedzsment és az audit hatóságok egymás mellett működtek. Ezen eredmények alapján bizonyos ajánlásokat fogalmaztunk meg. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek az ajánlásoknak a megvalósítása nem könnyű feladat. Az ajánlások a következők. Szeretnénk jogi szabályokat bevezetni a pénzügyi szabályozásban, illetve ennek megvalósítási szabályozásában, és a tagországokat arra kérni, hogy a menedzsment képviselet megfelelő politikai szinten valósuljon meg. Az éves összegzések fontos, hogy a management assurance részét képezzék. Javasoljuk ezen kívül, hogy világos utalás legyen az aláíróra, illetve a jogi alapra, annak érdekében, hogy be lehessen azonosítani azt, hogy ki a felelős az éves összegzésért. A következő terület, amelyet lefedett a tanulmány, az a hatás és a hozzáadott érték volt. The findings és a követ, végkövetkeztetések. A következtetések, vagy a kulcsfontosságok az az, hogy a hozzáadott érték a kötelező elemek vonatkozásában nagyon szerény volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy három fő erős pont volt. Az egyik a konszolidáció tagállami szinten, a technikai folyamatok. És a másik következtetésünk az az volt, hogy a potenciális eredmény, amit hozhatnak ezek az elemek, ezek az átfogó elemzések és a biztonság. Azt is tapasztaltuk, hogy vannak különbségek az adatok prezentálásában és a hozzáadott érték tekintetében Szeretném tovább elmondani, hogy a azt tapasztaltuk, hogy a bizottság inkább a tartalmi ö, megfelelés helyett inkább a ö, formai alaki megfelelőségeket helyezte előtérbe. Azt is ö, megállapíthattuk, hogy az adatoknak a többsége amik benne vannak ezekben az összefoglalókban, ezek redondánsok, más dolgok viszont hiányosak, és nincsen egyértelmű bizonyság arra, hogy a kötelező elemekre, illetve a kockázatkezelésre a nemzeti szinten. Tehát akkor nézzük az ajánlásainkat. Azt szeretnénk, hogyha pontosabb lenne az útmutató és részletesebb. Tehát szeretnénk, hogyha az útmutatóban, a guidance note-ban legalább az önként vagy szabadon választható elemek tekintetében is lenne egy meglehető bizonyosság, és aztán utána egy fokozott bizonyosság tehát egy lépésről lépésre megközelítést al- alkalmazni. Jó lenne az is, hogyha hozzáférhetőek lennének az éves összefoglalók, illetve a nemzeti nyilatkozatok. Végezetül pedig sokkal jobban oda kellene figyelni a ö, minőségre, a tartalom minőségére is, nem csak a formai és az alaki megfelelőségre. Ennek megfelelően azt kértük, hogy ezeket a ö, prezentációkat ö, gyorsabban tegyük elérhetővé. Most néhány szlájdon átsiklok, és szeretnék a lényeghez rátérni, ami a leglényegesebb része a prezentációmnak. Tehát nagyon gyorsan szeretnék csak az auditálási részével foglalkozni a tanulmányunknak. A 28-as diát kellene nézni. Valójában három kulcsfontosságú kérdés van a mi részünkről. Ez a nemzeti nyilatkozatot külső auditornak kell auditálnia. A másik az adott országnak a legfelső audithatósága lehet ez, vagy egy magán auditáló cég. Ez az első dolog. Természetesen, mint ahogy látható, 21 vagy 22 két esetben ennek negatív, illetve pozitív következményei vannak az bizottság, a tagállam és az EKA is. De, de úgy gondoljuk, hogy a végeredmény az mégiscsak pozitív lenne. Következő diát kérem. Úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés összekötné a nemzeti menedzsment nyilatkozatot és a belső ellenőrzésnek a megfelelőségét kötni az Európai Parlamenthez. Tehát ezzel a megközelítéssel láthatóvá válna, hogy melyik az, melyek azok az országok, ahol jó a az ellenőrzés, és melyek azok, ahol nem. Ezért szükséges az, hogy ezt egy külső független auditor végezze. Tehát ez a leglényegesebb eleme az ajánlásainknak. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor a 2007-es mentesítésre térnék rá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azért még egy apróság. Még egyszer szeretnék köszöntet mondani a tanulmány szerzőinek. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ö, alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a mentesítési eljárás kérdésein, illetve az új költségvetésen. És van ennek a tanulmánynak egy akcióterv része is. Vannak az éves összefoglalók, amelyek viszonylag kevés hozzáadott értéket jelentenek, és hogyha a gazdálkodási nyilatkozatokat irányába szeretnénk ellépni, akkor meg kell nézni, hogy milyen lépésekre van szükség. Ez a tízes mellékletben van, és úgy látom, hogy itt vannak még a, kép, a bizottság képviselő is, és azt mondanám, hogy a két első ajánlás, amit megvalósítható lenne gyorsan, az nagyon egyszerű. Először is első lépésben 2008-ra lenne az összefoglalóknak egy értékelése, ugye, tehát meg kellene vizsgálni ezt a fakultatív elemet, milyen eredményeket értek el a tagállamok itt, és a másik elem az pedig a tag, az akcióterv lenne, hogy a tagállamok levonhassák a következtetéseket. De az első kérdésre koncentrálnék a többi pedig majd az új biztosok belépésével valósulhatna meg. Az első kérdés, miután a biztos az imént mondta, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a gazdálkodási nyilatkozatot, és ez egy politikai támogatást is jelent, hogy milyen intézkedések hoztak, milyen konkrét intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a biztos úr által elmondottakat megvalósuljanak, és milyen eredményeket várhatunk ettől. Grazie, onorevole Audi. Köszönöm szépen, Audi úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én emlékeztetni szeretném önöket, hogy az éves összefoglalóknak a célja nem csak az, hogy pénzügyi információkat adjanak, hanem ez az egyik eleme egy információ láncsornak, aminek figyelembe kell venni a nemzetközi számíteli szabályokat, és aztán a számvevőszéknek meg kell vizsgálnia, hogy pozitív DASZ-t adjon. Tehát a célunk, a pozitív DASZ a vég, végcél. Tehát nagyon fontos, hogy világosan megjelenjen az, hogy ezeknek az intézkedéseknek mindenképpen nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően kell, hogy történjen. Jó lenne, hogyha ezt az tanulmányt átadnák a, nemzetközi, a számviteli, a számvevőszéknek is, hogy ők is meg tudják vizsgálni, és egyértelműebben láthassuk a kiadás és a pozitív DASZ közötti láncolatot. A másik dolog, hogy itt most még egy elem belép, a külső auditor. Jó, ez rendben van, de olyan ellenőrzési láncok vannak, amelyek nagyon nehézkesek. A különböző menedzsment hatóságok, a e külső auditor, az engedélyező és egyezek között nem lehetnek kiemelni, hogyha abban szerintem igazuk van, hogy a független auditort eh, hozzák be, mert nekem nagyon eh, felvetődik a kérdés, hogy a tagállamoknak az ellenőrzési láncolata mennyiben tekinthető függetlennek. De hogyha bejön egy külső független auditor, akkor nem lehetne valahol könnyíteni, és mondjuk a ö, nemzeti ö, számvevőszékekre lehetne esetleg jobban támaszkodni. Hát Iszmakákis Mich gelobt dafür. Azért dicsértük a, a jelentés készítőjét, hogy összefoglalta az említetteket. Ha megnézem azonban az előadást, akkor egyetértek de Langá kolléganő véleményével. A kérdésem a következő mennyi út van még előttünk? Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára világos az, hogy a ragaszkodás ahhoz, ahhoz, ami a nemzeti megbízhatósági nyilatkozatokat illeti, helyes, és nem gondolom azt, hogy áll összefoglalásról van szó, de egy kicsit irritál az, hogy nem kerekedett ki ebből a jelentésből mégsem annyi, mint amennyit vártunk tőle de ami a megbízhatósági nyilatkozatig, a nemzeti megbízhatósági nyilatkozatig 10-15-5 százalékra van szükségünk, vagy mennyire? Köszönöm szépen. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Bemutatta a modelljét, bemutatták az ajánlásokat. Szeretném megkérdezni, hogy megpróbáltak-e azt is összeértékelni, hogy mennyibe kerül egy ilyen rendszernek a beállítása. Most itt a közvetlen és a közvetett költségeket is említem, tehát a teljes költség hogyan néz neki. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy kell egy struktúra ehhez a különböző rendszereknek, ö, oktatásra is kellene pénz. Mibe kerülne ez összesen? Köszönöm, Kreszle asszony. Köszönöm, ha ezt látja az ember, akkor tényleg depressziót kap. Az út még nagyon hosszú. A kérdés, és ez összefügg azzal, amit már az előző napi rendi ponttal kapcsolatban elmondtunk, vannak a költségvetésnek olyan részei, amelyek idegen költségvetésbe kerülnek át, kommentár nélkül ez költségvetési segítség. És a mi problémánk, hogy ezt a tagállamok kapják. Hát nem tudom, hogy milyen kilátások vannak a sikerre a DASZ-t illetően. Nem kellene radikálisan más eljárásmódokon gondolkoznunk? Grazie. Eh, Mr. Callas è andato via, c'è qualcuno... Köszönöm. Callas úr elment. Itt van valaki, aki helyette válaszolni tud a bizottság részéről? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nem szeretném megismételni azt, amit az alelnök úr elmondott. Azt mondom, hogy ezt a tanulmányt ezt mindenképpen perspektívába kell helyezni. Tehát ez az az éves elemzés összefoglalóknak az első eleme. Már most is 2008-ban is lényeges javulások történtek valamennyi tagállamban. Valamennyi tagállam teljesítette a bizottságnak a minimális követelményét. Vannak olyanok, a heten a, egyébként az új tagállamok közül is, amelyek megfeleltek az útmutatóba foglaltaknak, hogy az éves összefoglalóhoz egy gazdálkodási nyilatkozatot is tettek, erre utalta az alelnök úr. Tehát nem szabad itt a gyereket a fürdővízzel együtt kiönteni. Vannak ö, bátorító jelek, és ez a tanulmány megmutatja módszertani szempontból, hogy milyen előrelépéseket tudunk elérni, és ezen dolgozunk ami pedig a nemzeti nyilatkozatokat illeti, Lange asszony látom várja a válaszomat, tehát a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy a, ta, a tanács nem kér belőle, és ezt nem is rejti véka alá. Tehát önkéntesen dolgozunk a tagállamokkal, amelyek hajlandók ebben a gyakorlatban részt venni természetesen nem ülünk összetett kézzel. A közelmúltban is, például a holland adminisztrációval is tárgyaltunk, hogy megnézzük, hogy formátum, terjedelem tekintetében meddig kell elmennünk, mert jelenleg már valaki említette, Jelenleg vannak olyan tagállami hozzájárulások, de minden tagállam már módszertanilag, ütemezésben és formai szempontokból is mást és mást nyújtanak be. Tehát legalább legyen egy egységes formátum, ami már, ön, már segítene bennünket. De ezt is csak önkéntes alapon lehet. A mélyebb változások pedig csak akkor történhet, hogyha jogalkotás történik a tanács és a parlament ugye együtt hozza el a Lisszaboni szerződés értelmében a költségvetést, tehát nyilvánvalóan nagyon figyelemre méltó vita lesz, és majd fog a bizottság tenni javaslatokat, ezt egyelőre én nem mondhatom el, hogy mi lenne ez, majd az új kollégium összeáll, és ezt őnekik kell eldönteniük. Tehát ez az, amit most így visszakészből tudok mondani a felvetett kérdésekre vonatkozóan. Odi úrnak esetleg még, az kétségtelen, hogy az éves összefoglalók nem sokat nyújtanak, és hogy ez az első lép, láncem. Az igazi probléma, hogy ezek a nemzeti számvevőszékek hatékony szerepet tudjanak játszani, az módszertani kérdés. Ez, de nekik kellene inkább feltenni a kérdést hogy a számvevőszék nagyon kínosan oda fog figyelni arra, hogy milyen módszereket alkalmaznak és mert tudjuk, hogy ha auditálásra kerül valami, akkor nagyon fontos, hogy az, az auditálást végző különböző szakemberek is valahogy egyért egy szintre kerüljenek. De önök is ismerik, hogy egyes tagállamok e tekintetben nagyon merevek, többek között az a tagállam is, amelyet ön képvisel, Audi úr. A strukturális alapoktól is itt vannak a kollégák, esetleg konkrét kérdésekre ők is tudnak válaszolni. Köszönöm. La parola al signor Knedler, se vuole rispondere in particolare. Knedler úrnak adom meg a szót, esetleg ön kíván válaszolni? arra, amit Audi úr, Liberacki úr és mások mondtak. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az első kérdés, ami az ellenőrzésre vonatkozik. Hogyha megnézzük gondosan ezt a képet, akkor lehet látni azt, hogy az ellenőrzésnek különböző szintjei vannak. És a kérdés az az, hogy ezek szintek közül lehetne valamelyiket kihagyni. Én erre a kérdésre nem tudok így azonnal és könnyen válaszolni, de önök is említették a nemzetközi auditálási szabványokat. Hogyha a nemzetközi szabványokat tekintjük, az egy esély lehet arra, hogy támaszkodni tudjunk az auditálási munkákra. Tehát az auditálási egyik auditor támaszkodhasson arra a munkára, amit egy másik auditor már elvégzett, és így el lehessen kerülni a felesleges auditálási munkálatokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyes szinteket kellene megszüntetni, különösen itt nagyon komplex, egyes esetekben nemzeti, sőt alkotmányos elrendeződések vannak. Tehát itt fontos lenne, hogy a az, legyen, az lenne a legfontosabb, hogy egy másik auditáló testületnek vagy szakembernek a munkájára támaszkodni lehessen, és nem pedig az, hogy a nemzeti ö, alkotmányos szabályok játszanak nagyobb szerepet másik dolog az egy placebo hatású. Azt hiszem, hogy bemutattuk a tanulmányunkban, hogy vannak bizonyos előnyei az éves összefoglalóknak. Még akkor is eredmények vannak, hogyha ezek nagyon szerények. Az éves összefoglalók mindenképpen hasznosak, de csak akkor hasznosak, hogyha ezeket átadják a nemzeti gazdálkodási nyilatkozattal együtt, mert egyébként csak egy adathalmaz. halmaz. A másik kérdés pedig egy ilyen rendszernek a költségeire vonatkozott. Őszinte leszek, nem ö, végeztünk semmiféle számításokat e tekintetben azonban nem túlzottan költséges ez, mert mindezek az intézmények már léteznek, működnek, tehát itten csak annyiról van szó, hogy bizonyos adatokat össze kell kapcsolni egymással, ez bizonyos rendszereket érint, de nincsen szükség arra, hogy új intézményt hozzunk létre. Egyszerűen csak a rendszer szempontból kell pontosabbnak lenni. Nem szabad, hogy annyi kaotikus mozgás legyen ezekben, hanem esetleg bizonyos rendszereket kellene átcsoportosítani. Ez nem nagyon költséges feladat. Továbbá felvetődött az a kérdés is, hogy egyéb eszközöket alkalmazni a a nemzeti gazdálkodási nyilatkozat helyett. Úgy gondoljuk, hogy egyes esetekben az állami szektor meríthet a magánszektorban alkalmazott módszerekből, és adott esetben ez hasznos lehet. Úgy gondoljuk, hogy e tekintetben is alkalmazni lehetne egyes meg megközelítéseket. Tudjuk, hogy vannak nemzeti kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy valamilyen eszközt bevezessenek, nem csak az Európai Uniós pénzek vonatkozásában, hanem nemzeti költségvetési pénzek vonatkozásában is. Ez azt jelenti, hogy ennek az eszköznek lenne tovább gyűrűző hatása. És végezetül hagy mondjam el, hogy nem hisszük, hogy a nemzeti gazdálkodási nyilatkozat az egyetlen megoldás a negatív DASZ ellen. Természetesen tudjuk, hogy ez nem ennyire egyszerű kérdés. Azonban, hogyha bevezetjük a nemzeti gazdálkodási nyilatkozatot, ennek a nemzeti kockázatkezelésre és ellenőrzési rendszerre is lesz hatása, és csökkenni fognak a hibák, a hibák száma csökkenni fog. Köszönöm. Elnök. Akkor most pedig megadom a szót az Engwild úrnak a számvevőszék részéről. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos megjegyezni azt, hogy teljes mértékben, ahogy Tavern úr már említette, tudatában vagyunk annak, hogy az együttműködés az Európai Számvevőszék és a Nemzeti Számvevőszékek között alapvetően módszertani problémákat vet fel, és ezért a kollégáim a számvevőszéken tárgyalásba kezdtek három nemzeti auditáló számvevőszékkel, Dánia, Csehköztársaság és Hollandia számvevőszékeivel annak érdekében, hogy megnézzük, hogy tudnánk-e közös auditálásokat végezni. Tehát az európai számvevőszék a nemzeti számvevőszékekkel. Ehhez vannak kísérleti projektek, közös vagy koordinált auditálások, és az egyes országokban lehetne így ezeket elvégezni. Ezt szerettem volna hozzátenni. Grazie a tutti per gli interventi. Passiamo. Köszönöm szépen mindenkinek a különböző hozzászólásokat, de még Odi úr, tessék. Csak nagyon röviden ehhez a témához, ami szívügyem, a módszertan gyakorlatilag megoldott kérdés. A nemzetközi auditálási szabványok ezt rögzítik. Minden állami számvevőszék a nemzetközi szinten és a nemzetközi ellenőrző szervezetekben ezt alkalmazzák, amelyeknek egyébként megvannak a saját ö, ö, sztenderdjeik. Tehát az egységes módszertan létezik. Ha a francia számvevőszék ö, nem hajlandó ezeket alkalmazni, ennek két oka van. Először is, hogy azért, mert nincs jogi alap, és ezért nem kívánja, hogy őt alárendeljék az európai számvevőszéknek. A másik pedig, hogy a ö, tagállamnak a költségvetésében az európai alap alapok vagy pénzek azok minimálisak. Tehát ezért fontos az, hogy, és ezért kellene érdemes megismerni a számövőszéknek a véleményét, hogy egy olyan jogalap kellene, ami lehetővé tegye, tenné az Európai Számövőszéknek, hogy minden olyan hivataltól vagy adminisztrációtól, amely hasznos információval rendelkezik attól ezeket megkér, bekérhesse. Ez egy új elem lenne, és ez bizonyos szempontból más alapokra helyezni azt az együttműködést, ami egyébként szerepel a szerződésekben. Grazie. Discarico 2007, punto numero 7 all'ordine del giorno. dopo. És most következzen a hetes számú napi pont. Sandergaard a jelentés felelőse ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönettel kezdem, mindenkinek köszönöm az együttműködést. Egy viszonylag hosszú folyamat volt, tovább tartott, mint normális körülmények között. Köszönöm a koordinátoroknak, az árnyék jelentések felelőseinek, köszönöm a titkárságnak, amely tényleg hatalmas munkát végzett, és élnék a lehetőséggel, hogy Andreasen asszonynak is köszönetet mondjak a hozzájárulásáért. Az ő frakciója éppen ellentétes következtetésekre jutott, mint én. Andressen asszony és az ő frakciója azt javasolta, hogy a 14-es módosító indítványt utasítsuk el, az én javaslatom más. Én úgy gondolom, hogy ki kell használni a helyzetet, ahol engedményeket kaptunk a tanácstól, olyan engedményeket, amelyeket a parlament még soha nem kapott. És ezek az engedmények lehetnek az alapjai a tanácshoz fűződő jövőbeni kapcsolatainknak amikor ilyen kérdésekről van szó, és itt elég messze jutottunk. És egy évvel ezelőtt csupán mentek ki a tanács képviselője egy ülésről, amikor az éves zárásukról beszéltünk, akkor elhagyták a termet, és a tanácsom múltban nem válaszolt az írásbeli kérdéseinkre sem, és szeptember 26-án még emlékeztetek erre, utoljára kaptunk meghívást a tanácstól, hogy egy informális ebéden vegyünk részt, és beszéljünk a ö, tanács ö, mentesítéséről. Ez ma már nincs így hogyha a, új helyzetben vagyunk, ugyanis van egy erős oldalunk, és hát ez a tényleg sikerült megállapodni, és ma már írásbeli válaszokat kaptunk a kérdéseinkre. Persze a fák nem lőnek az égig, ez igaz. És nagyon sok válasz nem teljes, vagy éppen nem megfelelő. És a tanács továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a mi találkozóink informálisak legyenek. Még akkor is ott volt az elnök, az összes koordinátor, a raportőrök, a tolmácsok, és van felvétel is az ülésről, de amit elértünk, hogy választ kapunk a kérdéseinkre, és hogy találkozhatunk a tanácssal, tolmácsolást is biztosítanak most mindegy, hogy a, tor, a tanács ezt formálisnak vagy informálisnak nevezi, tehát hogy egyáltalán szót válthatunk erről, ez kell, hogy legyen a jövőben is a további eh, együttműködésnek az alapja a tanács mentesítésével kapcsolatosan. És ez lenne a javaslatnak a tartalma, amelyet most előterjesztünk, és amelyet remélhetőleg holnap el is fogunk fogadni nem akarom dramatizálni a helyzetet, de azt el szeretném mondani, hogy megnyertünk egy csatát már, de a háborút még nem. A háborút, amelyet a transzparencia érdekében folytatunk a 2008-as mentesítéssel kapcsolatban. Világos, hogyha így indulunk, akkor korán kell megkezdeni az együttműködést a tanácsa, nem szabad várni, a tanácsnak az első naptól kezdve találkoznia kell velünk. Persze jobb válaszokat várunk még a tanácstól, több időt szálljanak ránk, és legyen több időnk beszélni a válaszokról, és tudjunk még utána kérdezni, kiegészítő kérdéseket feltenni, tehát magasabb szinten történik majd a munka a jövőben, és éppen ezért remélem, hogy megkapjuk a támogatást a javaslataink számára, és különösen tekintettel azokra a módosítókra, amelyekben megállapodtunk. Eh, sikerült elérni az egysége 14 módosító indítvány van, két szóbeli kompromisszum, ez áll most rendelkezésre, hét módosítót ezzel kiváltunk, és így bizonyos egységet is sikerült megvalósítanunk. Vannak szóbeli módosítások, kompromisszumok, öt frakció áll ezek mögött, tehát ez is nagy támogatásra számíthat. A két szóbeli módosítást illetően, mint már mondtam, ezek már megvannak, úgyhogy ez jól összefoglalja azokat a javaslatokat, amelyeket helyettesítenek, kiváltanak, és kaptunk néhány fontos eredményt, és tényleg támogathatók ezek az indítványok véleményem szerint. A megfogalmazást illetően lehet, hogy nem mindig abszolút precízek, és éppen ezért örülök, hogy a képviselőtársaim további javaslatot tesznek majd a megszövegezésre. Van egy konkrét módosító is, az első szóbeli módosítással kapcsolatban. Itt néhány szó mm, cseréjéről lenne szó, ezt én jónak tartom, és már most kérem, hogy ezt is támogassák. Ha megnézik azt az anyagot, amit kiosztottunk, az első szóbeli módosítónál, ezt most angolul mondom, mert csak angolul van előtt, tehát mm, bátorítja, hogy be kell vonni az intézményközi együttműködésbe a tanácssal kapcsolatos mentesítési eljárást is. És itt a módosítás az lenne, tehát nem encourages bátorítja, hanem felszólítja az intézményeket arra, hogy vegye fel foglalja be. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy elfogadhatjuk, és ezekkel a megjegyzésekkel szeretném azután most a vitát megnyitni, és nagyon remélem, hogy holnap komoly támogatásra számíthatunk majd. Köszönöm szépen. Tényleg köszönjük ezt a rendkívül bonyolult munkát, amelyet végzett. De azt hiszem, hogy az intézmények szavahihetősége az, amit ö, kockán forog, és ebben sikerült előrelépnünk. Audi, Audi úr szeretne szólni. Csak egy pár szót az ötös módosítóval kapcsolatban. Látom, hogy jelentéstevő úr egy negatív szavazatot javasolt, és szerintem mások is ezt ellenezni fog, mások is ellenőzni fogják azt, hogy tanulmányozásra kerüljön az a jogalap, amelynek alapján a mi szakbizottságunk dolgozhat, vagy nem a tanács pénzügyi kiadásai vonatkozásában. A, ide tartoznak ugye a külpolitikai, közös biztonsági és katonai kiadások. Én azért ragaszkodom ehhez a módosítóhoz, mert azt látom, hogy ön azt javasolja, hogy legyenek intézményközi megállapodások. Tehát ön is elismeri, hogy itten jogi homály uralkodik e tekinteten az első jelentés és a mostani jelentés között és sajnálom, de lehet, hogy még éjszaka még lesz valami ötletem, de nagyon sajnálom, hogy nem került sor egy ilyen tanulmányra, mert figyelembe véve a kapcsolatainkat a tanácssal, mert ez még csak most gyerekcipőben jár, most kezdődik ez a kapcsolat, mert a Lisszaboni szerződés értelmében a Brock jelentés és a külkapcsolatok kérdése volt, hogy ez most kormányközi lesz-e majd, vagy Európai Uniós lesz-e, és tényleges ellenőrzési kompetenciánk lesz-e, erről még csak most kezdődnek a tárgyalások. Én azért kértem, hogy legyen egy tanul, készüljön egy tanulmány, hogy pontosan tudjuk, hogy mik a jogaink, mert nem vagyok biztos abban, hogy ezt világosan tudjuk és így a tanácssal szemben az lesz az érzésem, hogy nem igazán fejeztük be a munkát, mert nem tudjuk, hogy mi a, mik a konkrét jogaink. Ezért szeretném, hogy ez a ö, tanulmány elkészüljön. Érzem, hogy el fogom veszíteni ezt a módosítót, de azért szerettem volna ezt elmondani. Köszönöm. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. Elnézést. Nem értettem a nevet. Ami engem illet, én nem tudok egyetérteni a tanács mentesítésével. Ez egyértelmű. Kiderült, hogy nagyon sokan az első jelentésben megfogalmazott kérdéseket a 21-es vagy 22-es ára nem tudnak választ adni, és ha választ is adtak, ez nem volt elég, elégséges az első jelentés tervezet alapvető követelései, szerint a, a költségvetésen felül, felüli számlákat be, be kell zárni, és a jelen jelentés alapján nem szüntettek meg még egy ilyen számlát sem, és ami ennél rosszabb, hogy nem tudjuk azt, hogy a tanács hajlandó egyáltalán egyetlen egy számlát is, illetve az összeset lezárni. És hogyha azt is belevesszük ebbe a jelentésbe, hogy megkérjük a tanácsot arra, hogy évente készítsen tevékenységi jelentést, hát akkor kedves kollégák, hogy mi vagyunk a költségvetési hatóság magától értetődőnek kellene lennie annak, hogy egy olyan intézmény vagyunk, akinek nem kell megkérnie másokat. Az elmúlt plenáris ülésen kiderült azt, hogy azt kérjük, hogy a külügyi szolgálat kerüljön az Európai Parlament költségvetés ellenőrzése alá, de ezzel egyidejűleg nem vagyunk hatékonyak a tanács költségvetési tevékenységének ellenőrzésében. És hogyha azt halljuk, hogy mi megnyertünk egy csatát, én akkor ezzel nem tudok egyetérteni. Lehet, hogy elkezdtük a csatát, de azt gondolom, hogy pusztán vízipisztolyjal lövöldöztünk egyenlőre, tehát nem tudok egyetérteni a mentesítéssel. Köszönöm. Köszönöm, uh, Andersen kolléga. Köszönöm, elnök úr. Egyet tudok érteni a kollégám megjegyzésével, hogy nem kaptunk választ egyetlen kérdésre sem, illetve egyetlen kielégítő választ sem. Mi az európai adófizetőt képviseljük itt. Uh, és az Európai Unió alapjainak pénzügyi menedzsmentjét kell, hogy engedélyezzük, és jelen pillanatban nem tudjuk mentesíteni a tanácsot. Én kíváncsi vagyok, hogy ez a szakbizottság hogyan fog visel viselkedni. Az Európai Számvevőszék a megjegyzéseit a tanács számláira korlátozta, és ezt 30 sorban fogalmazta meg. Ez a szakbizottság úgy döntött, hogy nyomozásba kezd, ez pedig nem tartozik szorosan a szakbizottság tevékenységeihez egyébként. Mi a célja ennek az utánajárásnak? Ezt a számövőszéknek kellett volna amúgy elvégeznie. hogyha feltesszük a kérdéseket, és ezt megtettük, ezek nem kaptunk választ, akkor miért döntünk most úgy politikai szempontból, hogy a mentesítést meg kell adni, és töröljük azokat a bekezdéseket, ahol aggodalmunknak adunk a hangot a tanácssal kapcsolatban. Én ezt nem értem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát Hacimakakis kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Először is jelen, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Én úgy érzem, hogy sikerült előre lépnünk, és többet értünk el, mint amennyit remélhettünk. A kompromisszumos javaslatok mind nagyon jók, én ezeket támogatom. Odi kollégának a következőket mondanám. Azt gondolom, hogy jó ötlet a tanulmány, alapvetően jó ötlet, de a tanácsal már folytattunk egy megbeszélést, és a tanács titkárságával is, és itt különböző magyarázatokat kaptunk a tanács egy francia képviselőjétől. Ezek a magyarázatok nagyon intelligensek. Nem vagyok biztos abban, hogyha egy tanulmányt készítettünk, akkor tényleg sikerül jelentősen előrelépnünk, akár hátralépést is jelenthet ez a tanulmány. Én azt gondolom, hogy igenis előrelépnünk, előrelépnünk és ezt a csiga lépést, csiga tempót továbbra is tartanunk kell. Lehet, hogy a tanulmány az irányt változtatná csak meg, és ezt nem kéne megtennünk. A jelentéstevőhöz eh, intéznék egy kérdés, a négyes eh, indítvány alapján mely szakbizottságok az illetékesek a módosító indítványban, a jelentéstevő módosító indítványában a szakbizottságról van szó, szóval Gresszlasszony szakbizottságokról beszél. Fontos, hogy tisztázzuk ezt, a, annak érdekében, hogy még a szavazás előtt erről informálódjunk, a KOBU és a KOKOBU -e ezek a szakbizottságok, az egyiket, másikat eh, zárójelben tüntessük fel, vagy nevezzük-e meg őket konkrétan, hiszen ezt tisztáznunk kell. Köszönöm szépen, eh, Greg kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, először is Zondergárd kollégának gratulálni szeretnék a jelentéshez. Ez a jelentés hosszas és nehézkes tárgyalások után eh, vezetett végső soron pozitív eredményre a több intézménnyel. Politikai előrelépésnek találom azt, hogy vitát tudtunk kezdeményezni a tanácssal. Szimpatizálok Ernhauser és Ander, András asszony megjegyzéseivel. Én új tagja vagyok ennek a parlamentnek, és számomra, hogyha formális megbeszélő illetve beszélő partnerként kezelnek valakit, illetve a kérdésére választ kap, akkor én ezt nagyon is pozitívnak értékelem. Egy újonc megközelítése ezt talán, és nem vagyok még teljes mértékben tisztában azzal, hogy az intézmények milyen módon tárgyalnak egymással. Éppen ezért meglepőnek tartom azt, hogy a parlamentet, az Európai Parlamentet a tagországok hogy is kezelik. És még meglepőbbnek találom azt, amikor arról értesülünk, hogy a munkánkhoz ez egy központi jelentőségű folyamat, és ehhez mi egy úgynevezett gentleman's agreement-re kell, hogy támaszkodjunk a 70-es évekből. Éppen ezért minden, minden tükrében nagy mértékben elégedett vagyok azzal, amit Hatsimákakis kolléga is mondott, hogy politikai úton menjünk tovább, és fogalmazzuk meg azt a követelést, hogy világosan szeretnénk látni a kompetenciákat, a felelősségi területeket. Sok dolog maradt nyitva, a tanács ezekre még nem volt hajlandó eddig választ adni. Politikai szempontból én máshogy értékelem a helyzetet, mint eh, ahogy Ernhauser, illetve Andreas eh, kolléganők. Ezek a kérdések nyitva maradnak. Nem azért, mert mi ezeket most azonnyomban mentestázni szeretnénk, hiszen ez így van, akkor azt kell mondjuk, hogy a mentesítést nem tudjuk megadni. A parlament továbbra is nyomon marad, és ezeket a kérdéseket várja. Tehát a parlament továbbra is nyomon követi ezeket a kérdéseket, és továbbra is várja a kérdések tisztázását. Tehát nem egy területet tervezünk feladni. Hogyha Zondergaard kolléga háborús metaforájához csatlakozom, akkor nem adjuk fel a harcsmezőt, hanem azt mondjuk, hogy a az intézmény közi megállapodást szeretnénk az adott függelékkel kiegészíteni, és szeretnénk a másik féltől ellenszolgáltatást, és úgy értekeljük, hogy félig eh, tele van a pohár, és nem félig üres, éppen ezért egyetértünk a mentesítéssel. Köszönöm szépen, Greszla kolléganőm, köszönöm szépen. Én is eh, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a fair hozzáállásáért és a nyitott magatartásáért. Nem volt könnyű feladatunk. Én nem gondolom, hogy a tanács költségvetése fekete lyuk. Mi igenis tudjuk, hogy mi történik a pénzzel. Én nem szeretném ezt egész pontosan tudni, de a nagyjából vonalak ismertek A tanács azt gondolom, hogy kizárta azt, hogy a külső fellépések kikerüljenek, tehát nincs oka annak, hogy nekünk meg kéne tagadnunk a mentesítést ebben az esetben. Vannak olyan körök, akik ezzel nem értenek egyet, ez az ő dolguk, mi másként dolgozunk, és én ennek nagyon örülök. Ode, Odi kollégának még el szeretném mondani azt, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikációjának köszönhetően szerencsére megváltozik majd a jogi alap, tehát a régi jogalapokkal való foglalatoskodás azt gondolom, hogy értelmét vesztette, és igenis várjuk a tanulmányt két év múlva. Jean-Pierre, éppen ezért kérem a megértésedet, azt gondolom, hogy jó dolog lesz az, hogyha majd kiderül, hogy milyen jogalap alapján dolgozunk, én szeretném még ezen kívül mondani azt, hogy örülök annak, hogy meg tudjuk adni a mentesítést, köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak, és fel szeretném szólítani őket arra, hogy ezt a középkori magatartást hagyja abba, ne viselkedjék földesúrként a parlamenttel szemben, mint akinek meg kéne küzdenie a jogáért, jogaiért, hiszen gyerekes és túlhaladott magatartás. Hát ne kelljen nekünk ilyesmikkel bajlódnunk a jövőben, ez egy sürgető kérésem a tanács felé. Fontos, hogy közös megoldásokat találjunk, és biztos vagyok abban, hogy a nemze- az intézményközi megállapodásban, amelyet közösen kell, hogy e, elhatározzunk, erre megoldást is találunk. A mentesítést én nagyon fontos e, eljárásnak tartom, és jó tudni azt, hogy mit szeretnénk elérni. Teljesen más megközelítéshez érkezünk így el, mint korábban. Köszönöm szépen a kollégák munkáját is. Örülök annak, hogy ezt közösen hoztuk létre, és holnap is ki fog derülni, hogy egy közös ügyről van szó, és a plenárison is meg fog tudni mutatni azt, hogy egy közös ügyről van szó. Éppen ezért talán megéri itt-ott engedményeket tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rivel néni kolléga. Grazie. Credo che sia strano che... Köszönöm. Furcsa, hogy egyrészt az hangzik el, hogy egy csata elején járunk, egy vita elején, másrészt pedig vannak olyanok, akik nem szeretnék elmélyíteni ezt a kérdést. Ódi kollega ezt indítványozta, és ezzel kiderül az is, hogy hol vannak ennek a küzdelemnek a határai. Egy csatát kezdünk el, de még azt sem tudjuk, hogy milyen munícióink vannak, és hogy ezt egyáltalán megkapjuk-e a jövőben. Itt fontos az, hogy megvárjuk a Lisszaboni szerződés új jogalapját, de azt is tudnunk kell, hogy a mi cselekvéseinknek hol vannak a határai és a tanács határai. Ez nagyon fontos lenne. Én Odi kolléga módosító indítvány mellett szavazok, és fontosnak látom, hogy megvárjuk a Lisszaboni szerződést, utána el kell, hogy mélyítsük ezeket a kérdéseket, azért, hogy kiderüljön, hogy meddig mehetünk el. Köszönöm szépen. Zonder jelentéstevőnek adom meg a szót. Hatsimakakis eh, kolléga kérdéire, kérdéseire ki tudná térni módosítók kapcsán? Ez a javaslatot eh, nem tudom, melyik bizottságok érdeklődnek ezen a túl a mi bizottságon, bizottságunkon kívül. Lehet, hogy az AFET-et is érdekli, és a Költségvetési Bizottságot is érdekelheti. De hát ez külügyi kérdés is, mert végül is egy olyan költségvetésről van szó, ami védelmet és biztonságot szolgál. Ez a kérdés felvetődik. Én nem nem tudom megítélni ezt, nincsen módosító indítvány ezzel kapcsolatban. Nekem ez megfelelő, ez a megfogalmazás, nem túl pontos, de nem ellenzem egy pontosabb hivatkozás, hogy mely bizottságokról van szó, az esetleg hasznos lehetne nem az a kérdés, hogy most jó ötletről van-e szó vagy sem. Egyszerűen azt kellene csak tudni, hogy azt tudjuk, hogy ez a megfelelő hely, ahol egy ilyen típusú vizsgálatot kérhetünk, és hogy jó időpontban kérjük el. Szerintem talán nem a legjobb időpont. Meg kellene kérdezni esetleg a jogi szolgálatot, hogy vizsgálják meg a kérdést, és tegyenek egy javaslatot, és akkor erről folytathatnánk egy vitát. Nem tudom, hogy ennek a határozatnak kell-e, hogy a része legyen most nem az ön ötletét támadom, nem azt akarom mondani, hogy jó vagy rossz az elképzelése, ez a, e, csak azt nem tudom, hogy jó, megfelelő időpontban és megfelelő helyen próbáljuk -e ezt kezdeményezni. Ami pedig a kritikákat illeti, amelyek elhangzottak, e, e, vannak dolgok, amelyekre nem kaptunk választ. Igen, ezt én magam is elmondtam mindjárt induláskor kétségtelen. Említettek arról, hogy vízipisztolyjal harcolunk. Nagyon szép kifejezésnek találom, de hogy ne ennyire harcias, háborús szóhasználatot alkalmazzunk, azt hiszem, hogy mindenkinek el kellene ismernie, hogy ha ez elfogadásra kerül, akkor a mi részünkről, a mi bizottságunk részéről egy útmutatást adtunk, ami teljesen világos, és egy kiinduló pont lehet egy szép jövő felé. Aztán majd utána eldönthetjük, hogy ez előrelépés és haladás volt-e vagy sem. Én megnéztem az összes állásfoglalást, ami született az elmúlt évek során, és azt kellett megállapítanom, hogy mindegy egyes, vagy majdnem minden egyes állásfoglalásban mindig panaszkodunk, hogy nem kaptunk választ, nem volt találkozó, nem volt ülés, és így tovább. De hát ez így megy, hogyha ezt ma elutasítjuk, akkor jövőre ugyanez lesz, és a következő években is. Most van egy megoldásunk, van egy megállapításunk, azt mondjuk, hogy mi nekünk ez a véleményünk, és a tanácstól pedig azt kérjük, hogy legyenek megfelelő összejövetelek ülések. Ez egy kiinduló pont, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előrelépésnek tekinthető 2008-szal kapcsolatban. Hogy most aztán tovább kell elépni, vagy sem, azt nem tudom megmondani. Természetesen egyszerűbb az, hogyha, vagy könnyebb, hogyha többet kérünk, de szerintem a többségre is gondolni kell. Mindenképpen többséget kell kapnunk ehhez a szöveghez, és szerintem erre megvannak az esélyek. Vannak, akik azt mondják, hogy sokkal messzebbre kellett volna menni, és így tovább. Jó, de szerintem ez egy nagyon jó kiinduló pont. Nagyon sok kérdés valami nem került rendezésre. Ez így igaz de a jövőben majd ezeket a kérdéseket is ismételten feltehetjük, például amikor majd találkozni fogunk néhány hét múlva, amikor majd 2008-ról beszélünk. Tehát kétségtelen, hogy ez egy kicsike lépés, egy csepp víz, vagy egy kis lövés egy vízipisztolyból, ez igaz, de szerintem mégiscsak előrelépés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az egyetlen iránymutatás, hogy az úgy történjen, ahogy most elfogadtuk a választ. Köszönöm szépen. Azért jöjjön a következő napi rendi pont, 15 percünk van, és hogyha nincs további hozzászólás, akkor a külön jelentést is meg tudjuk tárgyalni az Európai Számvevőzék jelentése, és Olbrist kollégáé a szó, aki a jelentés felelőse. A téma a bizottság bel- és igazságügyi projektjeinek eredményessége a Nyugat-Balkány területén. Elnök úr, én nagyon röviden szeretném elmondani mindezt, a bel- és igazságügyi projektekkel kapcsolatosan. Ez a bizottság tevékenységével kapcsolatosan Nyugat-Balkán országaiban 2000 eh, és 2006 között, illetve 2001 és 2006 között Valójában ez egy értékelése az e- időszakban végzett tevékenységnek, ami érdekes és fontos, hogy az Európai számvevők értékelték a bizottság tevékenységét, és hát figyelembe vették nem csak azt, hogy hogyan történt az eljárás, hanem megnézték a konkrét hatásokat is a helyszínen. Éppen ezért a jelentésben olvashatjuk, hogy néhány érdekes eredményt sikerült elérni. Összességében azonban, amit szerettem volna kihangsúlyozni az én beszámolomban, az az, hogy látható, hogy globálisan pozitív a vélemény a bizottság projektjeinek hatékonyságát illetően. Ez egy nagyon fontos általános megjegyzés. A számvevőszék általánosságban pozitív véleményt adott a bizottsági projektek hatékonyságát illetően. Ugyanakkor azonban a jelentésből az is kiderül, hogy ezt a politikát folytatni kell, fenn kell tartani különböző formában, és nagyon fontos az is, hogy a számvevő szék a jelentésében kihangsúlyozta, hogy különböző eredmények születtek és különböző minőségben. A az úgynevezett beruházási projektek minősége és a fenntarthatóság kérdése ezekkel kapcsolatosan jó, de az intézményi kapacitások kapcsán még mindig láthatók gyenge pontok. Éppen ezért a jelentésben olvashatjuk, hogy mekkora szükség van arra, hogy folytassuk azt a tevékenységet, hogy megszülessen az erős kapcsolat a beruházási projektek és a, az intézményi kapacitások kiépítése között. Ez egy fontos elem ezen a területen. Fontos látni azt is, hogy a számvevőszék, és ez az én beszámolomban is szerepel, hogy felszólítjuk a bizottságot, hogy tegye meg mindent annak érdekében, hogy a különböző donorok a helyszínen jobban együttműködjenek, ugyanis ez is egy gyenge pont, hogy az Európai Unió a legnagyobb adományozó, és jobban együtt kell működni a többiekkel. Szóval összefoglalva, elnök úr, azt gondolom, hogy ha ezt a jelentést elolvassuk, a számbevőszék jelentését, először is az derül ki belőle, hogy pozitív a vélemény, és nem csak az eljárást illetően, hanem általánosságban és a hatásokat, következményeket, eredményeket illetően, hogy milyen tevékenységet végez a bizottság, és természetesen ott van az általános felhívás, hogy folytatni kell ezt a munkát, és meg kell teremteni a kapcsolatot a beruházások és az intézményi kapacitások között. Azt hiszem, hogy ez a, ebből a jelentésből kiderül, hogy a Költségvetési Bizottság elemzése hozzájárulhat a konkrét eredményekhez azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan dolgozik. Tehát ez az a munkadokumentum, amit én szerettem volna bemutatni a külön jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most a számvevőszék képviselője szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon hálás vagyok Olbricht úr jelentéséért. Nagyon jól összefoglalta a számvevőszék jelentését is, és ez egy nagyon fontos munkadokumentum, és azt hiszem, hogy ez nagyon is megfelel annak, amit a mi külön jelentésünk tartalmaz. Én is röviden összefoglalom három-négy pontban a jelentésünket. Először is egyetértek Olbricht úrral abban, hogy a bizottság egy viszonylag jó munkát végzett, megteremtette a hátteret egy ilyen nehéz politikai és szervezeti környezetben ezekben az országokban, és hát ezt is említette Obrist úr, hogy a beruházási projektek sikeresebbek voltak, mint az intézmény fejlesztési programok, és jó lenne, hogyha a kettő között sikerülne a jövőben megfelelő kapcsolatot kialakítani. A legnegatívabb a jelentésben a fenntarthatóság, a projektek fenntarthatósága, és ez a tulajdon viszonyokkal függ össze. Egyre inkább azt látjuk a szemvevő széknél, hogy a tulajdon viszonyok nagyon fontosak a projektek sikeressége szempontjából, mind az Európai Unión belül, mind pedig az Unión kívül. Azt látjuk, hogy a közigazgatás gyenge minősége miatt az érintett országokban egyszerűen nem voltak képesek arra, hogy a projekteket maguk találják ki, ezt inkább a bizottság tette meg helyettük, és éppen ezért nincs gazdája mindennek, és hát ennek az eredménye az, hogy a beruházási projektek esetében a projektek egy harmada, amit tanulmányoztunk, nem valószínű, hogy fenntartható marad, az intézményfejlesztési projektek esetében pedig majdnem mindegyik ről bizonyítható lesz, hogy nem fenntarthatók. Ezért dolgoztunk ki ajánlásokat, és ezeket nagyon jól tükrözött Olbrist úr jelentése, és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most a bizottság részéről köszönöm szépen. Azt köszönöm Abrics úrnak a jelentés készítőjének a munkáját, és a széknek is, hogy ezt a témát választotta a külön jelentés témájául. Mi a magunk részéről ezt az egyik legfontosabbnak tartjuk, ugye a legfontosabb politikai kérdés a csatlakozással kapcsolatban, és mi üdvözöljük ezt az értékelést, a következtetéseket, ajánlásokat, mi osztjuk ezeket, és amit elmondott a jelentés készítője ajánlásként, azt is elfogadjuk, de ha megengedi elnök úr, akkor szeretnék néhány megjegyzést tenni magam is először is az összekapcsolást illetően az intézményfejlesztési és a beruházási munka között. Számunkra ez bevált gyakorlat. Egyetértünk, de hogy ez nem olyan könnyű, hogyha éves költségvetéssel dolgozunk egyrészt. Másrészt, hogyha az intézményfejlesztést vesszük, és ez a legtöbb esetben a twinning keretében valósul meg, ez egy sokkal hosszabb folyamat, mint a beruházási tevékenység. És hát itt felmerül nyilvánvalóan az összhangkértése időben. Éppen ezért most inkább a szektorális stratégiát részesítjük előnyben, és akkor mindenféle programot figyelembe veszünk, az intézményfejlesztést és a beruházásokat is, és ez kerül egy stratégiai keretbe. A legfontosabb megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit Olbricht úr meg a számvevőszék jelentése tartalmaz, ez a fenntarthatósággal kapcsolatos. Teljességgel egyetértünk abban, hogy a legfontosabb kérdés, hogy mennyire eh, eh, komoly, hogy, hogy ki a gazdája, hol a politikai akarat és hogyan tudjuk mindezt előbbre vinni. De hát fogalmazunk világosan, ez az egyik legnehezebb kérdés ezekben az országokban. Ez nagyon fájdalmas dolog a reformok végrehajtása ezekben a szektorokban. Ez soká tartana elmondani az okait, de hát néhány reform azért bizony fáj sokaknak, úgyhogy nem könnyű biztosítani azt, hogy a kormányzat által vállalt kötelezettségeket tiszteletben is tartsák. Folyamatos párbeszédben vagyunk a stabilizációs és a társulási folyamat keretében próbáljuk biztosítani, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat tartsák tiszteletben, és ha megvan a politikai akarat, mint például a vízamentesítési programmal kapcsolatban ott megvan, világos a cél is, hát akkor a projektek megvalósulnak méghozzá megfelelő időben, mert az ország is teljesít az adott reformmal kapcsolatban. Úgyhogy teljesen világos és igaz az, ami a jelentésben áll, hogy a politikai akarat a kulcsa mindennek, és sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, mert ez összefügg azzal, hogy előbb-utóbb olyan állapotba kerüljenek ezek az országok, hogy csatlakozhassanak. Szeretném felhívni a parlament figyelmét, hogy milyen fontos lenne az interparlamentáris munka. Biztosítani kell, hogy ez az üzenet, ez megérkezzen világosan a nyugat-balkáni országok parlamentjei képviselőihez is, és hát nagyon fontos az infrastruktúrális terület, a számvevőszék ajánlásai nagyon konkrétek, nagyon pragmatikusak ezzel kapcsolatban, és hát például a különböző építési engedélyekről is szó van, meg a pontosságról gondoskodni fogunk arról, hogy a feltételek jobban beépüljenek a projektekbe, ami a regionális dimenziót illeti a bel- és igazságügyel kapcsolatban. Osztjuk, amit elmondott a számvevőszék, illetve a raportőr a donorok munkájának egyeztetése, összehangolása néha az az érzésünk, hogy a bizottság sokkal transzparensebb, mint a tagállamok például, és csak az utolsó pillanatban jelennek meg néha a bilaterális keretek között a donorok, és mondják el, hogy mit és hogyan akarnak finanszírozni, ez néha nagyon későn jelenik meg a folyamatban, és éppen ezért nem teszi lehetővé a megfelelő koordinációt az adományozók között. Itt is tettünk előfeszítéseket, és két héttel ezelőtt volt egy találkozó, egy donorkonferencia, és ott próbáltunk gondoskodni arról, hogy szorosabb legyen az együttműködés. Három delegáció volt ott a helyszínen, amelyek felelősek a projektek megvalósításáért. A láthatóság és a pénzügyi segítség átláthatósága a jelentés felelőse, a számvevőszék is beszélt ezzel kapcsolatban. Mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek, nem csak finanszírozni kell a projekteket, hanem fontos, hogy a polgárok az országban lássák, hogy mi történik, és hát persze könnyebb biztosítani a láthatóságot a beruházásoknál, mint az intézményfejlesztésnél. Ugye egy minisztérium vagy az igazságszolgáltatási rendszer nem annyira látható, és ami fontos, hogy legyenek sajtókonferenciák, hogyha indul a projekt, hogy különböző sajtóanyagok jelenjenek meg, ha valami kezdődik. Itt még többet kell tenni, és nagyon örülnénk, hogyha tovább is sikerülne szót váltani arról, hogy milyen módon lehet jobbítani az átláthatóságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor szeretnék mindenkinek szép estét kívánni, holnap kilenckor folytatjuk.